Igen. Ismét köszöntök mindenkit. Kérem, hogy azok, akik eh, nem vettek részt az árt ülésen, amelyet az előbb fejeztünk be, foglalják el helyüket. Kérem a figyelmüket. Kérem, üljenek le, és egy kis csöndet szeretnék kérni, hogy az ülés már nem zárt részében rátéresünk a következő napirendi pontra. A tizedik pont a sport európai dimenziója. Ez szerepel most a napirendünkön, és kollégánk Emin Boszkurt tart állapítja meg a jelentés vagy vélemény tervezet és a véleménytervezet ismertetését az illetékes a Kulturális Bizottság, és a mi bizottságunk egy véleményt készít. Itt a sport európai dimenziója kapcsán vannak olyan szempontok, amelyek a LIBE szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Az előadónk Boszkurt asszony kapta meg már is a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy ismét itt lehetek. A vélemény tervezett tárgya a sport európai dimenziója. A Lisszaboni Szerződés 165. cikkével Európa immáron kompetenciát szerzett a sport területén is a e, polgári e, jogi e, bizottság, a Libe bizottság hatásköre nagyon fontos ezen a területen, eh, például a sporttal kapcsolatos korrupció, a sporttal kapcsolatban elfelejtett eh, csalások, a bundázás, eh, pénzmosás tartozik ebbe a, a, a libe hatáskörbe, és hát nagyon sok ország Európában és Európán kívül is küzdenek ezekkel a problémákkal, ide tartozik az emberkereskedelem, kiskorokkal folytatott emberkereskedelem, dopingszerek alkalmazása, a sportolók polgári jogai jogainak a garantálása, a diszkrimináció küzdelem, stb. Ezek nagyon fontos kérdéskörök. Elkészítettem a jelentéstervezetet, és ennek kapcsán sokat konzultáltam, többek között az Európai Bizottsággal, a tanácssal, az Európai Olimpiai Bizottsággal, sportolói szakszeret, szakszervezetekkel, civil eh, szervezetekkel, ellátogatom az UEFA-hoz és a FIFA-hoz, és eh, megbeszéléseket folytatom az Európolnál, az Eurojust-nál, és eh, az úgynevezett sportfogadási szervezetekkel is tárgyaltam. Egy véleményről van szó, és ezzel együtt jár az, hogy csak kicsi a mozgástér, Ugye hallottuk, hogy nagyon azért felsoroltam, hogy milyen sok kérdésről lehet itt szó, ezért hát ki kellett szelektálnom kellett, hogy mi kerüljön be majd a véleménybe. Itt látják ennek a szelekciónak az eredményét. A többi kérdéssel pedig szintén fog, gondolom, foglalkozni fogunk majd a módosító indítványok kapcsán. Tehát a középpontban a, a bundázás áll, illetve a doping elleni küzdelem, ugyanis eh, úgy tűnik, hogy olyan aktuálisak ezek a kérdések, eh, nagyon sok kárt okoznak a sportban hogyha például a bundázásra gondolunk. Itt már szinte mafiaszerű eh, dolgokat figyeltünk meg, emberkereskedelemhez is kapcsolódnak akár ezek a meccsek megvásárlása. Minden tagállamnak fel kellene venni a büntető törvénykönyvbe egy tényállást, egy büntető tényállást a sporttal kapcsolatban elkövetett csalásokra. Azután eh, ez ugyanis eh, azzal függ össze, hogy az úgynevezett matchfixing, a bunda sok tagállamban büntetendő cselekmény, más tagállamokban viszont nem, nem létezik, mint büntető BTK tény, tényállás és ezért gyakran a vétkesek megúszszák, akár büntetés nélkül, vagy csak nagyon enyhe büntetéssel. Minden, a sport, minden sportcsalás, minden Eh, megnyilvánulását a bizottság is fel kell, hogy vegye a korrupciós küzdelmi jogszabálycsomagba. A sportirányító szervezetek gyakran alvállalkozóknak adják ki a eh, meccsek megszervezését, és a gyakorlatban kiderül az, hogy ezeket a szervezeteket nem világították át eh, megfelelően a bundak elhíresedett esetei kapcsán, láttuk például Tájföldön volt egy eset, amikor tajlandi székhelyi alvállalkozók szerveztek meg EU tagállamokban meccseket. Egy, egy európai orosz ügynök is szerepet kapott. Nagyon furcsa dolgok történtek, amiket le kell állítani. Azután a sport irányított erővel testületek jobban egyet kell, hogy működjenek az Európollal, ez a következő pont. És végül az utolsó, az Európol együtt kell, hogy működjön a közös nyomozó csoportokkal, annak érdekében, hogy eh, megfelelő eh, módon tudjanak reagálni. Az utolsó eset, ami történt Finnországban eh, volt, amikor egy ázsiai bűnszervezet tagját végül is sikerült elfogni. Tehát az Eurojust, nagyon fontos abból a szempontból, hogy ezeknek a, az eseteknek az igazságügyi kezelése hogyan történjen. A nagyon fontos, hogy a sportfogadási szervezetek és a sport irányító szervezetek együtt működjenek hiszen ahhoz, hogy tiszta maradjon a, a sport, a futball, és továbbra is az emberek bizalmukat helyezhessék, az kell, hogy biztosak lehessenek abban, hogy nincs csalás. Van egy dolog, ami kimaradt a jelentésből. A csalás nem az egyetlen probléma a sport kapcsán. Itt más kérdések is vannak. A sportolók a polgári jogai a diszkrimináció elleni küzdelem ezek egyelőre nincsenek benne a véleményben. A doping ezzel kapcsolatban kihangsúlyoznám, nagyon fontos, hogy meg kell néznünk, hol van a határ az EU e, polgárok jogainak a megsértése, adatvédelmi szóvaik betartása, illetve a, e, például a doping teszteken való részvételre való e, kényszerítés. Itt meg kell határoznunk, hogy hol van ez a határ Azután a kiskorú játékosok kérdése. 2010-ben, tehát egy év alatt 1100 kiskorú játékost adtak, vettek, és kiderült az is, hogy ez a kiskorú játékosokkal való kereskedést nagyon ne kéne korlátozni, csak kivételes esetben lenne szabad megengedni. Jelenleg ugye nem a kivételt jelentik ezek az esetek. Ezt pedig le kell állítani, le kell állítani, vagy korlátozni kell a kiskorúak adásvételét, és minden esetet külön kell, meg kell vizsgálni az ilyen közvetítők, akik ezeket az ügyeket intézik, semmilyen képesítése nem rendelkeznek, itt is elő kellene írni bizonyos képzettséget, képesítést a számunkra. A kommunikációval kapcsolatban a bizottság kimondta, hogy itt a legjobb gyakorlatokat kellene figyelembe venni a diszkrimináció elleni küzdelem kapcsán, de a kommunikációban oda kell figyelni arra, hogy hogy nem egy akciót támogatunk. A kérdés az, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy Európa tényleg a rasszizmus és a diszkrimináció más formája elleni küzdelemben vezető szerepet játszhasson. Hát szeretnénk együttműködni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a lehető legjobb vélemény szülenje, szülesse meg a Kulturális Bizottság jelentése mellett. Thank you. Köszönöm szépen. Boszkut asszony. Nem tudom, hogy elindítanám a vitát, szándékozik-e valaki felszólalni, hozzájárul az európai sport dimenziójához. Igen, Papa Nikola úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és elmondani, hogy egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Itt elsősorban a sportban a korrupció és a csalással kapcsolatosan osztom a véleményét. Láttuk Görögországban is, nemrégiben voltak hasonló nagy csalási ügyek, bunda, bunda ügyek, például sportvezetők előzetesen megbundázták a meccseket, más országokban is sor került ilyen eseményekre, ahogy hallottuk. És amikor jelenleg éppen vizsgálja a bíróság ezeket az ügyeket Görögországban, és ha megnézzük a Nemzeti Futballszövetségek adminisztrációját nemzeti szinten, akkor azt láttuk, hogy, és látjuk, hogy voltak európai szintű kezdeményezések is, nevezetesen, hogy az ilyen típusú eseteket mindenképpen ellenőrizni kell, a sportszövetségek működését ellenőrizni kell, és azt, hogy hogyan szervezik meg nemzeti szinten a sportot általában, az oktatási bizottságok jelentései is arról szólnak, hogy ezek olyan területek, amelyekben kompetenciánk van, hatáskörünk van a Lisszaboni szerződés értelmében. Más megjegyzés, további megjegyzések, hanem akkor ami a módosító indítványok beteljesztésének határideje, ha jól tudom, szeptember másodika, 18 óra, 18 óra, ez mindenki számára megfelel, igen. Akkor tovább megyünk. A 11-es napirendi pont következik, a Schengeni határellenőrzési kódex és a Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosítása. A bizottság képviselői is itt vannak, aki előtt előadó, Papa Nikolaou kollégánk. Ja, hát tere e témának az, hogy néhány hónappal ezelőtt a bizottság elfogadott egy javaslatot, amely arról szól, hogy ö, módosítja a Schengeni határellenőrzési kódexet és a Schengeni megállapodást. Már az elejétől fogva, a kezdetektől fogva nagyon ö, ellentmondásos volt ez az egész helyzet, és az előadó Papa Nikolaj úr fogja bevezetni a témát, aztán itt van a lengyel elnökség képviselője is, aztán a bizottság képviselője is következik, ő még nincs itt. Most egy kicsit idő előtt vagyunk. Talán most 10, 10 perces szünetet tartunk, és akkor térnénk át erre a témára tehát amikor majd a bizottság képviselője is megérkezik, tehát akkor majd pontosan kezdünk, és megvárjuk a bizottság képviselőjét, tehát 10 percre felfüggesztem az ülést. Okay. Köszönöm szépen a türelmüket. Köszönöm a türelmüket. Tehát mindig általában késésben vagyunk néhány perccel, de van, amikor elég ritkán, de időnk is marad és most figyelembe véve a körülményeket, üdvözöljük a bizottság képviselőit. A Schengeni határellenőrzési kódex és a Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosítása témájában üdvözöljük a bizottság képviselőit, Papa Nikolai úr a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen. Monika Mosamer, ugye, hogyha jól tudom, a bizottság képviselője, köszönöm szépen. Elnézést kérek a késését. Általában mindig előbb szoktam ideérni. Nagyon rövid leszek, de szeretném pontosan bemutatni, hogy miről is szól a módosítása határellenőrzési kódexnek és a megállapodásnak. Márciusban foglalkoztunk a témával, és tehát márciusban elfogadtuk a módosítást, és júniusban a tanács hozzánk intézett egy kérelmet, erre még nem válaszoltunk. A bizottság szeptemberben fogja elküldeni a javaslatait a tanácsnak. Tehát itt nem a Schengeni határellenőrzési kódex módosításáról van szó, mint válasz a tanács felkérésére. Miért is került erre sor? A Schengeni határellenőrzési kódexet 5 évvel a végrehajtás után felülvizsgáltuk, akartuk tudni, hogy hogyan működik ez a kódex, hogy kell-e javításokat eszközölni rajta, mik a határellenőrző szervek eredményei, és így tovább. Tehát megvannak a konklúziók, és a módosításban most benne vannak az eredmények. Nem új politikai kezdeményezésekről van szó, nem arról van szó, hogy egy új rendszert fogunk bevezetni válaszként a tanács felkérésére. Itt egy technikai módosításról van szó, nem egy kodifikációról van szó, vagy egy felülvizsgálatról. Ezt majd a jövőben fogjuk megtenni. A cél az volt, hogy a bürokráciát csökkentsük és könnyítsük a, a külső határokról beérkezők helyzetét. A Lisszaboni szerződésnek megfelelően adaptáltuk a szöveget. EU, Európai Unió szóhasználatot vezettünk be az európai közösség helyett, és ahogy az intézményközi megállapodásban is már megállapodtunk, a delegált aktusok is benne vannak már ebben a módosított szövegben. Egy harmadik horizontális kiigazításra is sor kerül. Más EU-s jogszabályokkal kapcsolatosan a vízum könnyítések és a vízum szabályokkal sok ezek a az új intézkedések, aztán a 11-es cikk is megemlítésre került, a visszatérési irányelvre is utalunk, valamint a statisztikai szabályozással kapcsolatos elemek is benne vannak a módosított szövegben. Mindaz tehát, ami újonnan elfogadásra került. Szeretnék rámutatni a legfontosabb pontokra. Ahogy már mondtam, a bürokráciát akartuk csökkenteni, a belső terheket szerettünk volna mindenképpen csökkenteni. A, például a kamionforgalom terén is csökkentettük, csökkentjük a adminisztrációt nem kell minden alkalommal lepecsételtetni a dokumentumokat, amikor belép valaki a határon, aztán a különböző határátlépési pontokon külön áthaladási pontok vannak a személyek számára, aztán, ami a határellenőrző személyzet képzését illeti ezen a területen is előrehaladás van. Az emberkereskedelem témájára felhívjuk a határőrök figyelmét, és a bizottság úgy gondolja, hogy a jelentéstevési kötelezettséget is el lehet törölni a tagállamok szintjén. Van egy másik fontos pont, ez az, hogy közös határátlépési pontokat hozzunk létre a tagállamok és harmadik országok között. Ez nem volt benne a határellenőrzési kódexben előzőleg. Most megpróbáljuk a szinergiát biztosítani harmadik országok felé való kilépésben például nem kell egy harmadik országnak az ellenőrzést elvégezni a ki- és belépésekkor, és nem kell tehát kétszer leállítani valakit, például lengyel és ukrán területen. Annak érdekében, hogy egy ilyen közös határ ellenőrzési pontok létezhessenek, garantálni kell a menekült ügyi ügyek terén a hozzáférést harmadik országok területén, aztán a jogi védelmet biztosítani kell, szintén harmadik országokból bejövő személyek számára ezek a főbb változások, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz a vitán. Köszönöm szépen! Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή για την παρουσίαση, την εκπρόσωπο της Επιτροπής για την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 Watzik, maybe you would like to make a point. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim. Miroslav Novácsek vagyok. Lengyelország képviseletében vagyok jelen, a soros elnökség képviseletében. Én foglalkozom a külső határvédelemmel, és ezért a Schengeni Kódexhez intézett módosítások az én hatáskörömbe tartoznak. 2011. júniusában az Európai Bizottság bemutatott különböző módosítási indítványokat a Schengeni Kódexhez és az egyezményhez, és egy általános vitát is tartottak. A vita után a következő következtetésekre jutottunk. A tagállamok egyetértenek abban, hogy szükség van arra, hogy módosítsák a Schengeni Kódexet. 2011. júliusában az első speciális munkacsoport ülés megtörtént a lengyel elnökség alatt, és az első olvasata a szövegnek is megtörtént. A következő megbeszélés szeptember 15-én lesz. Majd október 30-a, november 17-e és december 8-a a következő dátumok. A lengyel elnökség lezárultával egy, bemutat, egy jelentésben fogunk beszámolni a munkacsoport eredményeiről, vagyis arról, hogy hogyan kívánjuk módosítani a Schengeni kódexet és egyezményt. A lengyel elnökség aktívan dolgozik majd a továbbiakban is ezen a fontos jogszabályon, és szeretnénk, hogyha a rendelet átalakítása során a parlamenttel szorosan tudnánk együttműködni, Papa Nikolaou úrral, a raportőrrel, és rendszeresen találkozunk majd. Az a közös célunk, hogy minél lényegesebb előrelépést tudjunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. És látom, hogy többen jelentkeztek. Bockurt asszony az első, ön kapja meg először a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőjének a prezentációját. Néhány kérdésem lenne a javaslattal kapcsolatban. Azzal kezdeném, egy kérdéssel kezdeném, az 1212 höz és az 1.21-hez. Ezekben a pontokban az szerepel, hogy gyakorlati megfontolások miatt az a szabály, ami a szerint, szerint hogyan állapítandó meg a helyszín, ahol az ellenőrzést kell végezni. Nos, miért tartja szükségesnek ezt a bizottság? Miért gondolja, hogy kell ez a kiterjesztés? Milyen gyakorlati megfontolások húzódnak meg emögött? A kérdés az, hogy megnőnek-e majd a határ ellenőrzések emiatt, vagy sem. Nagyon kíváncsian várom a választ. Azután itt az is szerepel, hogy a 4 és a 7. cikktől, cikktől eltérően a hajók fedélzetén tartózkodó személyzetet nem kell alávetni ilyen ellenőrzésnek, de ez eh, azt eh, nem eredményezi azt, eh, hogy a, akár a belföldi, a szárazföldi migráció kockázata, vagy egyáltalán az illegális migráció kockázata miatt ne lehessen azért a szárazföldi ellenőrzés kiterjeszteni ott esetben a hajók fedélzetére. Hogy kapcsolódik ez a tagállamok jogához, kérdezem. Lehet, hogy valamit rosszul ítélek meg, de úgy tűnik, hogy most itt az ember kereskedelem kiskorú áldozataira korlátozódik az egyik megállapítás. Mi a helyzet a nemzetközi védelmet élvezőkkel, azaz menekültekkel kapcsolatban? Papa Nikolai kollega említette, hogy itt a 2006-os határ, Schengeni határ kódex módosításáról van szó, a Schengeni egyezmény módosításáról, de talán pontosabban el tudnám mondani a bizottság, hogy mi is a valós szándék, tehát milyen keretek között kell most látnunk ezt a módosítást, a e, többi az Európai Parlament által is megmutatott más Schengeni módosításokhoz, ezek hogyan kapcsolódnak. És végül még egy kérdés, ez a kétoldalú megállapodásokra vonatkozik. Erről mondott valamit a bizottság, hogy ezt hogy kell kezelni. Az én kérdésem az lenne, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban, mert ez nekem nagyon bonyolultnak tűnik hogyha az országok mindent megtehetnek, az a gyakorlatban hogyan működik a bizottság szerint. Köszönöm. Kirchhoff úr. Uh, good afternoon, Chairman. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a szót, elnök úr. Én csak egy-két dolgot szerettem volna felvetni ennek a munkának az alapvető jellegével kapcsolatosan a azt már uh, kezdetekkor említették, hogy ez nem ugyanaz az Európai Unió, ami 2006-ban volt, egyáltalán nem az. Megtörtént azóta a Lisszaboni kérdések tisztázása, a bővítések is megtörténtek, a migráció területén és változtak a nyomások, és ezért a bizottsági javaslat szerintem túlságosan félénk, túlságosan szerény. Lehet, hogy valaki ezt mondja, Kerkop úr, törődjön a saját dolgával, hiszen az Egyesült Királyság nem része a Schengeni zónának, és lehet, hogy érdekes tanácsokat tudnék ezzel kapcsolatosan adni, hiszen részt vettem az akkori tárgyalásokban, de nagyon fontos véleményem szerint az Egyesült Királyság számára, hogy jók legyenek a Schengeni szabályok és az európai határok, ugyanolyan fontos számunkra is, mint bárki más számára. Ezért egy gyors kérdésem is volna. Vannak persze kisebb nyitott kérdések, például a definíciók ügye, különböző jogszabályokban, de vannak lehetetlen követelések is, például, hogy a legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok más tagállamokba is beléphessenek. Én nem tudom, hogy ez hogy volna lehetséges ennek a végrehajtása nyitott határok mellett. A valódi kérdés az, hogy a Schengeni egyezményt radikálisan meg kell reformálni, Ugyanúgy, ahogy egyébként az Egyesült Királyság is nagyon gondosan felülvizsgálja a határőrizeti szabályait, hiszen új fenyegetettségekkel találkozunk, és nem tudom, hogy ezek a szabályok a 21. századra valóban alkalmasak-e. Technikai változásokra is szükség van, és ezekhez is radikális reformra lesz szükség, például a vízumharmonizáció, az elektronikus határok kérdése, az EU belépési-kilépési rendszer, a regisztrált utasok programja, illetve a saját PNR megállapodásunk. Én ezen dolgozom most, én vagyok az Európai Unió részéről az előadó, és aztán bizonyos államok határellenőrzései is olyan kérdések, amelyeket meg kell fontolnunk. Nem lehet csak kritika- kritizálni a francia vagy olasz határőrizetet, hiszen ez nagyon súlyos aggály sok európai számára. Nem elég annyit mondani, hogy kövessék a Schengeni szabályokat. A változásokra, a nehézségekre választ kell adnunk, és alapvetően meg kell vizsgálnunk a nyitott határok politikáját, radikális revízióra szorul a Schengeni Egyezmény, ha ezeknek a kihívásoknak meg akarunk felelni, és hogyha erre készen áll a bizottság, vagyis hogy együttműködjön a tagállamokkal, akiknek súlyos aggájaik vannak, akkor együtt kell működniük más tagállamokkal is, amelyek nem részei a Schengeni zónának, Írországra, az Egyesült Királyságra gondolok, és hogyha így jár el a bizottság, akkor én ezt támogatni tudom. Az Egyesült Királyságban sokan vannak, akik negatívak a Schengennel kapcsolatosan. Ők azt mondják, hogy ez nem ér semmit, jó, hogy megvannak a határaink, de ők úgy gondolom, hogy nagyon naívak és nem túl okosak, hiszen tudniuk kellene, hogy nekünk is érdekünk Európa határainak védelme, és a demokráciának úgy kell fejlődni Európában, ahogy az számunkra is a legmegfelelőbb. A következő felszólalónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Bizottság képviselőjének, illetve Papa Nikolaou előadónak, a jövőbeli jelentés bemutatásáért. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet előrelépés lesz. az integrált határőrizetben, illetve abban, hogy elősegítsük az állampolgárok határ átlépését, az EU határainak az átlépését. Nagyon sok pozitívumot látok ebben a jelentésben sok részletkérdést is tisztáztak az imént a technikai kérdésekkel kapcsolatosan, a speciális feltételekkel összefüggésben, mentőcsapatok, amelyek átléphetnek bizonyos feltételekkel a határokon, ezek mind előrelépést jelentenek. A közös képzés, vagyis a határőrök közös kiképzése szintén nagyon fontos eleme ennek a javaslatnak. Ezért arra kérném a bizottságot, hogy még részletesebben számoljon be a tervezett képzésekről, mármint a határőrök képzéséről, különösen ami a kiskorúakat és az emberkereskedelem áldozatait illeti. Az utazó fiatalkorúak kérdése nagyon fontos és komplex kérdés, egyre relevánsabbá válik a határvédelem szempontjából, de van még egy nagy kihívás, a gyermekek migrációja tagállamok között. Hiszen gyakran kizsákmányolásnak, bántalmazásnak és más kockázatoknak vannak ők kitéve. Olyan képzésekre van szükség, amelyek ezekre a kérdésekre is kiterjednek, mármint a gyermekek és az állampolgárok kizsákmányolására, kihasználására. Coelho úr jelentése pozitív javaslatokat tartalmaz, ezt dicséretesnek tartom, és Papa Nikolaou úr véleményével is egyetértek a technikai kiigazításokkal kapcsolatban, vagyis nem szabad, hogy további instrumentalizációhoz vezessenek ezek a kiigazítások. Be. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy természetesen egyetértünk azzal, hogy technikai korrekciókra, módosítókra van szükség a rendeletben. Ezzel egyetértünk. Meglepő módon a bizottság képviselője nem említette azokat a módosításokat, értve azt, hogy az Európai Bíróság eset eh, jogának megfelelően kell módosítani a rendeletet. Örömmel hallottam volna ezzel kapcsolatos észrevételeket is. Itt a beszámlási kötelezettségről van szó, a harmadik országbeli illegálisan az EU-ban tartózkodó polgárokkal kapcsolatban, amikor ők egyik tagállamból a másikba utaznak át a tanácstól is szeretném meghallgatni a véleményüket. Mi támogatjuk azt, hogy a beszámolási kötelezettséget megszüntessük. Szeretném hallani azt, hogy mi a bizottság, illetve a tanács képviselőinek a véleménye erről. Lenne egy kérdésem az elnökség képviselőjéhez is. Szeretném, ha elmondaná nekünk, hogy vannak-e olyan szándékok, amelyek szerint a határ ellenőrzés ideiglenes újbóli visszaállításával kapcsolatban terveznek-e valamit, vagy mik a szándékok? Szeretnénk az új híreket meghallani öntől. Akkor először adjuk meg a lehetőséget a bizottságnak, hogy reagáljon. Moszhamer asszony, kérem, ha kíván válaszolni ezzel hangzottakra, tegye meg. Köszönöm. Ahogyan az előbb is megpróbáltam elmagyarázni, a módosítások technikai jellegű módosítások. Természetesen időközben vita folyik arról is, hogy meg kell erősíteni a Schengen övezetet. Önök is, Sefkovics alelnökkel júliusban a plenáris ülésen megvitatták azt, hogy esetleg szükség lehet a Schengeni szabályok módosítására, és júniusban az Európai Tanács és felszólította az Európai Bizottságot arra, hogy álljon elő javaslatokkal, hogyan lehetne erősíteni Schengent, és megfelelő garanciákat, újabb garanciákat is bevezetni. Szeptember közepére ígértük, hogy ezt elő fogjuk terjeszteni, tehát a közeljövőben ez önöknek is majd rendelkezésükre fog állni, de ez most nem a márciusban elfogadott módosításokkal függ össze. Megváltoztat ez majd sok minden, de most arról beszélünk, arról a szövegről, amelyet márciusban fogadtunk el. Az intelligens határa kérdésével is fogunk majd foglalkozni, októberben tér erre a kérdésre vissza a bizottság. Elhangzott egy kérdés a jelenlegi javaslattal kapcsolatban is, vagy elhangzottak kérdések. Azt hiszem, hogy bárkinek szívesen rendelkezésre állok két oldalú megbeszélésben is szívesen válaszolok. A vasutakkal összefüggésben a szabályok megvannak, a kérdés az, hogy ezt végrehajtják-e. Ugye minden esetben valaki átlépi a hat, határt, akkor itt állomás, az állomáson történhet ellenőrzés, de ezt jobban meg kell szervezni. Volt egy kérdés, amit nem értettem, aztán a következő az oktatás. Igen, nagyon fontos az, hogy a határőrök képesek legyenek felismerni, hogy kik a különösen kiszolgáltatott vagy eh, sebezhető csoportok, akik védelmet érde, ér, eh, védel, akiknek védelemre van szüksége. A Frontex eh, szervez tanfolyamokat, képzéseket, a mi szándékunk az volt, hogy ebben a javaslatban is aláhúzzuk az ilyen tréningeknek, az ilyen képzéseknek a jelentőségét, és azután majd a Frontex fogja ezeket a programokat lebonyolítani. Komitológiára vonatkozó kérdés a 32. és 33. cikket érinti ez a kérdés. Tehát korábban itt egy komitológiai eljárás eh, működött, a PRAK eljárás, ami ugye most már nem működik, ez átalakult a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 32. 33. cikk eh, most már, tehát a bizottságnak kell felhatalmazást adni, és ez a szöveg az a szöveg, amit eh, a, amiben megegyeztünk az intézményközi megállapodásban, tehát ennek rendben levőnek kell lennie. És végül, de nem utolsó sorban, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a e, közös határ átkelőkkel kapcsolatos meg, egy, e, megállapodásokat a kódex tiszteletben tartja. És e, a bizottságot kell tájékoztatni minden ilyen szerződés közös mm, határát körül vonatkozó megalapodás megkötéséről, tehát mi jóváhagyásunk kell amúgy is ehhez. Köszönöm a figyelmüket. Most pedig Vacsik úr az lengyel elnökség képviseletében. Sztenek asszony az elnökségnek tett fel konkrétan egy kérdést, amire kérem, hogy most válaszoljon. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a lengyel elnökség a bizottság kérésére koncentrál, és van egy meghatározott ütemezés határidőkkel, amelyeken belül mozgunk és dolgozunk. Létezik a mai elfogadott Schengen határkódex, és mielőtt nem érkezik egy új kérdés, hogy ez változzon, addig nem is foglalkozunk ezzel. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Köszönöm, elnök úr. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a tanácsnak. Azt hiszem világos, hogy nagyjából ugyanarra a következtetésre jutunk, azaz szeretnénk erősíteni a Schengeni térséget, meg szeretnénk védeni a Schengeni, akit le akarjunk állítani minden olyan vitát, ami megkérdőjelezné a Schengeni rendszer létjogosultságát, a Schengeni akit. A módosítások, amikről most beszélünk, azt célozzák meg, hogy egy jogi szöveget aktualizáljunk az elmúlt öt év változásaival összhangban, azzal összhangban, hogy milyen mit tapasztaltunk a határoknál a, az egyez, a Schengeni rendelet végrehajtásával kapcsolatban. Persze kétségünk sem lehet afelől, hogy ugyanúgy, mint korábbi jelentésekkel kapcsolatban, amelyeket például Coelho készített, aki szakértője és kiváló ismerője a Schengeni kérdéskörnek. Tehát azt hiszem, hogy ezekkel a jelentésekkel már nagyon magas színvonalat értünk el, és ezt szeretnénk most is megőrizni. Köszönöm szépen. Miután ezt elmondtuk, tudjuk, hogy a raportőr most elkészíti a jelentés tervezetet, amelyet majd a LIBE valamelyik következő ülésén tűzünk napirendre. Most pedig rátérhetünk a 12. Eh, napirendi pontra, az Európai Szomszédsági Politika felülvizsgálata. Itt egy véleményt kell készítenünk, eh, és eh, módosító indítványokat és be lehet majd nyújtani. Itt 2011 májusában lehetett a dél a mediterrán térséggel kapcsolatos jelentéshez benyújtani már módosításokat, most pedig az új jelentés az egész szomszédsági politikáról szól, és Ellen Flotter a vélemény készítője. Először ő kap szót, és utána lesz még időn kérdésekre is. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a vélemény, hát elég rövid, természetesen bonyolult itt is a téma, felkértek bennünket, hogy fejtsük ki a véleményünket, miről is van szó a dél-mediterrán térségben elég bonyolultá vált a helyzet. Március óta két nyilatkozatra kerül, három nyilatkozatra került sor, ebből kettővel már foglalkoztunk itt a bizottságon belül is, a migráció, mobilitás, biztonság belügyek kérdéséről volt szó. Tehát ami a véleményt illeti, javaslatokat szeretnénk adni az AFET bizottság részére, mellesleg Mário Dávid jelentéstevővel együttműködöm, és mindenképpen szeretnénk garantálni, hogy a végleges saját kezdeményezésű jelentés a az AFED-ban hatékony lehessen. Én kimondottan a bevándorlás, mobilitás kérdésével foglalkoztam a téma kapcsán, már csak azért is, mert az új helyzet a dél-mediterrán térségben nagyon fontos politikát, új politikát szükségeltet, itt a biztonságot biztosítani kell a határokon, és az Európai Unió számára nagyon fontos az, hogy az Európai Unió végrehajtsa a politikáját, és sok esetben visszaküldje a bevándorlókat a mediterrán országokból. Mindez lehetővé teszi azt is, hogy előre haladjunk, és el, átgondoljuk a mobilitás kérdését a földközi tengeri országokra vonatkoztatva. Egy pozitívabb állásfoglalásra van szükség, és azt is látjuk, hogy a mobilitással kapcsolatos jog jogot úgy tekintik, mint az emberi jogoknak az egyik fontos elemét, mert ezért az emberi jogért és a méltósághoz való jogért lázadtak fel a különböző országok polgárai. Én azt szeretném, hogy együtt próbáljunk meg kérdéseket feltenni, itt nagyon sok pozitív aspektusról, voluntarista aspektusról is beszélhetünk a mobilitás terén, azonban ez a függőség, a, ez a kapcsolat az illegális és a legális bevándorlás között, valamint a bevándorlók hazaküldése, olyan témák, amelyekkel nagyon sokat foglalkozik a az Európai Unió. Már évek óta foglalkozunk a témával, a különböző értékelések nagyon sok kérdést vetnek fel, de a bizottság nyilatkozata foglalkozik a legális, az illegális bevándorlással, a visszaküldéssel, az illegális bevándorlás ellenőrzésével, és az Európai Uniónak tovább kell vinni ezeket a kérdéseket, sőt bizonyos új kérdéseket is fel kell vetnie. Itt a hármas bekezdésben ezzel foglalkozom. Voltak fordítási problémák, és két hibára szeretném felhívni a figyelmet. Itt a kritériumok szót kellene használni az értékek helyett, aztán ami a bevándorlók jogainak védelmét illeti, itt azt hiszem, hogy azt kellene mondani, hogy a prioritásokat kell kidolgozni a bevándorlók jogai eh, védelmében. Itt tehát itt mindössze fordítási problémákról van szó, de esetleg eh, világosabbá kell tenni ezt a szöveget. A hatos bekezdés általánosabb jellegű, de nagyon fontos, mert két eh, területről szól. Az egyik az, hogy a civil társadalmat hogyan lehet bevonni, milyen mechanizmusokkal lehet bevonni, itt is az objekt objektív kritériumokról kell beszélni, valamint az értékelésről. Ugyanis ezt a politikát felül kell vizsgálni, mert a hitelességet csak úgy lehet biztosítani, hogyha a különböző kritériumokat meghatározzuk, de képesek vagyunk azokat aztán ellenőrizni is. Leon úr az AFED-ban elmondta a véleményét a mm, földközi tengeri térség helyzetéről. A hármas bekezdéssel kapcsolatosan, ahogy Mario Dávid is mondja a saját jelentésében az AFET részéről, azt mondom én is, tehát, hogy vízummentessé kell tenni a mediterrán térséget, egy fokozatos politikát kell bevezetni, úgy gondolom, hogy egy olyan országgal, mint Tunézia például, nagyon jók a perspektívák ezen a területen. Végül pedig, ami a drámai eseményeket illeti, nevezetesen, hogy igazából nem is tudtuk kezelni eh, a lébiai háborúval kapcsolatos migrációt, valamint Egyiptom, Tunézia, Tunéziából mm, érkező bevándorlók helyzetét, tehát igazából nem tudtuk ezeket a kérdéseket kezelni. Vizsgálatok folynak a menekültek hajóival kapcsolatosan, mert ugye sok hajó elsüllyedt, és sokan vesztek oda a földközi tengerben. Nagyon sok hajó európai zászlók alatt elment ezen hajók mellett, és nem segítették a bajba jutott hajókat. Új mechanizmusra sokra van szükség, ugyanis kötelezettségeink vannak a ö, védelem területén, és ö, hogyha tengeren hajók áldozatokat, balesetére ott mindenképpen segíteni kell. Azt hiszem, hogy ez a minimum, és ezt mindenképpen garantálni kell. Továbbá utalok az olasz hatóságok és a libiai átmeneti kormány között megkötött megállapodásra is. Nem igazán tudjuk, hogy miről szól ez a megállapodás, senki nem olvasta, nem tudunk róla vannak, akik eh, szintén nem olvasták, én megpróbáltam eh, feltenni a kérdést különböző embereknek, de nem igazán tudja senki, hogy miről szól ez a megállapodás, mert sem a parlamenti képviselők rendelkezésére, sem a közvélemi rendelkezésre nem bocsátották ezt a megállapodást. Várom a módosító indítványaikat, 1500 karakteres lehet a szövegem, de természetesen módosító indítványokat be lehet terjeszteni, itt nincs semmiféle korlát, most pedig hallgatom az önök véleményét. Now. Köszönöm. A bizottság képviselője következik, és aztán utána meghallgatjuk a többi jelenlévő bizottsági tagot, Giovanni Cremolini úr. Köszönöm szépen. Valóban az európai, én igazából az külügyi szolgálattól vagyok, nem a bizottságtól, csak hogy tisztázzuk. És talán szólhatnék néhány szót, mielőtt a bizottságnak megadjuk a szót, és a bizottság képviselője bizonyára részletesebben beszámol a migrációs aspektusokról. Annyit mondanék csak el, hogy azok a kérdések, amelyeket Flotr asszony vetett fel, nagyon relevánsak. Már megkezdtük a közlemény végrehajtását az új megközelítésről a szomszédsági politikával, illetve Schengeni szomszédsági politikával kapcsolatosan, különösen a pénzügyi erőforrásokkal kapcsolatosan, amelyeket mozgósítani kell be fogunk mutatni egy új rendelettervezetet még az év vége előtt. És ez tartalmi változást fog hozni, hiszen tartalmilag ismerteti az alapelveket, amelyeket a rendelet is alkalmaz a szakpolitikával, a finanszírozással kapcsolatosan, és a civil társadalom szerepe is nagyon fontos most készítjük elő a szomszédsági civil társadalmi eszközt, és ez majd 2012 elején kezdi meg működését 22 millió eurós költségvetésből. A civil társadalom általánosságban szólva részt kell, hogy vegyen, és be kell vonni a civil társadalmat az új megközelítés monitoringjába már most is zajlik széles körű konzultáció, például visszajelzést kérünk az MP előrehaladási jelentésekről a civil társadalom képviselőitől, tehát rendszeresek a kapcsolatfelvételek, de azt is tudni kell, hogy struktúrált párbeszédre van szükség. Ez nagyon fontos része a demokráciának, amely a, az állampolgárok részvételén alapul. Az is fontos, hogy nyomon kövessük a reformintézkedéseket, és a migrációval kapcsolatosan kollégámnak meg is adnám a szót. A bizottságbeli kolléga még részletesebben beszámol majd a mobilitási partnerségekről. Köszönöm szépen, elnök úr! a belügyi igazgatóságot képviselem, és csak egyszerűen röviden szeretnék kitérni Flotr asszony előadására, illetve az abban elhangzottakra. Szeretnék hangot adni annak a körülménynek, illetve az elégedettségemnek, hogy pozitívan fogadták a közleményt, amelyet májusban adtunk ki, május 24-én. A dél-mediterrán országokkal dialógus szeretnénk indítani a migrációval kapcsolatosan, és ez az aspektusa a közleménynek azzal a célral készült, hogy új utakat nyissunk meg a mobilitás előtt és a migráció előtt, a dél-mediterrán országok lakói számára, hogy tovább fejlődjön az együttműködés az Európai Unióval. A biztonsági kérdéseket is természetesen feltártuk, és megállapítottuk, hogy ezek is nagyon fontos részét képezik az együttműködésnek. De azt azért nem mondanám, hogy a mobilitás szükségszerűen olyasmi, aminek meg kell fizetni az árát, de ez a végcélja ennek az együttműködésnek, tehát világos kapcsolódás van bizonyos intézkedések között, amelyeket meg kell hozni bizonyos szempontokból, de a bizottság által javasolt megközelítés, amelyet a két közleményben vett fel, egy nagyon nyitott megközelítés. Úgy gondolom, hogy ez innovatív dolog, és ezt nyugtázták is a felszólalók. A többi szempontról nem is nagyon szeretnék részletesebben szólni. Minden esetre üdvözlöm azt, hogy felkértek minket a harmadik országbeli hatóságokkal struktúrált párbeszéd folytatására, és a bizottság kezdeményezni is fogja a kapcsolatfeltételt, felvételt azokkal az országokkal, amelyekről egyébként a közlemény is szól, illetve az Európai Tanács következtetései, Tunéziáról, Marok- Marokkorról beszélünk, és a válasz nem volt egészen konkrét. Nem mondom, hogy nem volt pozitív, de minden esetre ennek, ezeknek az országoknak a képviselői úgy nyilatkoztak, hogy még gondolkodniuk kell, különösen Tunézia, Egyiptom tartozik ide, hiszen tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak ők most politikailag, fontos választásokra kerül sor a következő hónapokban. Egyelőre tehát nem tudtunk konkrét dátumot kérni tőlük a dialógus megkezdésére, de a bizottság továbbra is készen áll erre, bármilyen szinten végre szeretnénk hajtani ezt a kapcsolatfelvételt. Minden esetre technikai szinten mi már most készülünk erre a munkára. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Még mindig van néhány felszólalási kérelem. Először is szeretném, hogyha meghallgatnánk Sziviek asszonyt, aki az AFET előadója, Elnézést, Sziviek úrról van szó, javítja ki magát az elnök. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy meghívást kaptam erre az ülésre. Nagyra értékelem az előadó munkáját. Egy olyan jelentésről beszélünk, amely még most is formálódik, de arra is emlékeztetném önöket, hogy a szomszédsági politika felülvizsgálatára már több mint hat hónapja készülünk. Az Európai Parlament egy jelentést mutatott be, majd a bizottság egy közleményt, és jelen pillanatban most olyasmin dolgozunk, aminek a célja az, hogy meghatározzuk az Európai Parlament álláspontját a szomszédsági politikával kapcsolatosan, mind a déli, mind az északi illetve keleti dimenzió tekintetében Varsóban lesz a keleti partnerségi csúcs találkozó. Ez nagyon fontos része a szomszédsági politikának. A teljes jelentésről szólnék néhány szót. Tudom, hogy a Libe Bizottság előtt milyen kérdések állnak, és nagy érdeklődéssel olvastam a véleménytervezetet. De arra biztatnám önöket, az előadót is, és mindegyik, mind annyiukat, hogy az egész jelentést olvassák át, hiszen különleges helyzetben vagyunk, olyan helyzetben, hogy újra kell definiálnunk a szomszédsági politikát, új politikai, társadalmi realitásokról kell beszélnünk Észak-Afrikában, illetve a keleti partnerség is egyre inkább előtérbe kerül. A szomszédsági politika, bár különböző földrajzi régiókhoz kapcsolódik, azért ezeknek a régióknak vannak közös vonásaik, melyek ezek. Például az, hogy készen állnak a demokrácia kiépítésére ezekben a régiókban, illetve tiszteletben kívánják tartani az emberi jogokat, be kívánják vonni az állam, vonni az állampolgárokat a demokrácia kiépítésébe illetve új civil társadalmi szervezeteket szeretnének kialakítani. Ezek azok a jellemzők, amelyek megadják azokat az alapokat, amelyekre államot lehet építeni diktátorok nélkül, de nyilván ezeknek az országoknak az állampolgárai szükség van hogy erős kapcsolatokat építsenek ki az Európai Unióval. Ez az üzenet, ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni a jelentés bemutatásával. Erről soha nem szabad megfeledkeznünk. Engedjék meg, hogy még két észrevételt elmondjak az Európai Unióval kapcsolatosan. A hatodik bekezdés a véleményben nagyon érdekes, és nagyon örülök neki, hiszen a monitoring mechanizmusról szól, vagyis arról, hogy be kell vonni az állampolgárokat, benchmarkokat kell kialakítani, és közvetlen kapcsolatot kell kiépíteni a fiatalsággal. Ezek alapvető kérdések, és hogyha ezeket el tudjuk érni, akkor valódi előrelépésre kerül sor. Néhány szót szólnék arról is, hogy véleményem szerint mi az, ami a Libe Bizottság számára talán a legérdekesebb aspektus ennek a munkának. Ez a migráció, a mobilitás kérdésköre. Az EU törvényeinek és nyitottságának a tiszteletben tartása. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy Mária Daviddal együtt készítettük ezt a jelentést, és a jelentés világosan fogalmaz ezzel kapcsolatosan a 21. cikk a jelentésünkben. Persze ezt még mindig csiszolgatjuk, de világosan kimondja, hogy az EU célja az kell, hogy legyen, hogy eltörölje a vízumkövetelményeket, és ez az igazi célunk. Kapcsolataink ezekkel az országokkal természetesen messze nem tökéletesek, meg akarjuk védeni saját prioritásainkat, és a jogállamiság érvényesülését szeretnénk érvényesíteni, de fontos cél a vízum kényszer eltörlése, és a mobilitás, ugye ez egy nagyon elegáns szó, de nem szabad, hogy ez az Európai Unióban azt jelentse, hogy új munkaerőt importálunk az Európai Unióba, hanem inkább azt, hogy új kapcsolatfelvételi ablakokat nyissunk meg ezekkel az országokkal. Nem szabad, hogy a mobilitás munkaerő importálással járjon. Viszont lehetővé kell tenni az érintett országok számára, illetve az ő állampolgáraik számára, akik készen állnak az Európai Unióban a munkavállalásra, és akinek van erre engedélye, hogy ezt megtegye. Köszönöm az előadó munkáját még egyszer, a véleménytervezetet is köszönöm, és várjuk a jelentés végleges változatát. Még év vége előtt ez meg fog történni. Terveink szerint Strasbourgban decemberben fogadjuk majd el a szomszédsági politikával kapcsolatos ajánlásokat, és nagyon fontos, hogy ez a déli és a keleti országokra is kiterjedjen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok Flótra asszonynak a véleménytervezetéért, amely nagyon jó, úgy gondolom, és köszönöm a beszámolóját is, a bemutatását. Azt hiszem, hogy az európai politikának új ö, ö, irányokra van szüksége. Ami engem illet, szeretnék két dologra ö, két dologra szeretném a figyelmet irányítani. A demokratikus elvek és az emberi jogok, valamint a mobilitás. Azt hiszem, hogy a Libe bizottságon belül teljes mértékben helytálló az, hogy a demokratikus jogokkal foglalkozzunk, és ezen véleményen belül azt hiszem, hogy az egyes bekezdést éppen ezért ki kellene egészíteni újabb elemekkel. A demokratikus elvek fontosságát kellene aláhúzni, a szabad választásokat, az információhoz való jogot, a gyülekezési szabadságot és más elemeket. Mm, fontos felvenni a harcot a korrupció ellen, független rendőrséget kell biztosítani, lehet, hogy mindez nem tűnik evidensnek számunkra, azonban ezeket az alapvető dolgokat sokszor elfelejtik. Éppen ezért ebben a fejezetben, ebben a bekezdésben ezekre a dolgokra emlékeztetni kell. A második kérdés a mobilitáshoz való jog. Azt hiszem, hogy széles körben kell ezt a témát vizsgálni. Ugye a mobilitás létezik, erről ön is szól, azonban ez nem mindenki számára nyilvánvaló. Először is rá kell mutatni arra, hogy amikor a mobilitási partnerkapcsolatokat megkötik, akkor fontos az, hogy rámutassunk arra, hogy minden fél számára fontos a mobilitás a gazdasági fejlődés szempontjából, azonban sokszor a legjobbak hagyják el az országokat, és elmennek külföldre dolgozni. El kell ismerni a különböző kompetenciákat, a, a kutatók és az egyetemi hallgatók mobilitását, az illegális bevándorlást meg kell állítani, a szervezett bűnözést meg kell állítani, tehát mind olyan aspektusok ezek, amelyekről szólni kell, továbbá a rendőri hatóságok közötti együttműködést kell megerősíteni, a határellenőrzést még egyszer köszönetet mondat, no, mondok Flótra asszonynak a munkájáért, amely nagyon jó. Mulder úr. I do not have... Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs konkrét kérdésem az előadóhoz, inkább a bizottságtól kérdeznék valamit. Az Európai Unió vízum megállapodásaival kapcsolatban feltették nekem ezt a kérdést, hogy Ecuadorral és Kosztarikával kapcsolatban miért van vízummentes egyezmény? Ezek, ebből a két országból szabadon utazhatnak az EU-ban, néhány szomszéd országból pedig nem. Kérdezem a bizottságtól, vannak-e kritériumok, amelyeknek eleget kell tenni ahhoz, hogy valamelyik országból vízumentesen utassanak be az EU-ba, vagy pedig ez csak adhok módon történik. Miért válaszoljak egy olyan országból érkezett kérdésnek, amikor megkérdezik, hogy az én országomból miért nem lehet vízumentesen utazni. Teodra Filisz úr, mindenek előtt szeretnék gratulálni, és köszönetet mondani Flótra asszonynak a kiváló munkáért. Elnök úr, az Európai Bizottság a közleményében új választ kíván adni a változó környezetre, hiszen a közvetlen környezetükben nagyon komoly változások zajlottak olyan országokban, amelyekkel évtizedek óta szorosan együttműködünk. Egy koherens átfogó politikára lenne szükség, amely az együttműködés minden elemére kiterjed. Ilyen a demokrácia elmélyítése, kereskedelem, gazdasági növekedés, munkahelyek létrehozása, migráció, határellenőrzés, és így tovább. De úgy tűnik, hogy ez a javaslat igazából nem testesít meg egy új választ, hanem az EU által már korábban évek óta folytatott politika átalakítása. Pedig tudtuk, hogy ez nem működik. Őszinte partnerségekre van szükség, tárgyalásos alapokon, ahol a társadalom különböző rétegeinek a jólétét erősítjük, javítjuk. A, nem csak az EU-nak vannak érdekei ezekben az országokban, itt össze kell kapcsolnunk az ilyen megállapodásokat eh, az adott országbeli érdekeihez, hiszen a e, igazi demokrácia, demográf, demokrácia, a sokszínűség e, azt is jelenti, eh, hogy több különböző csoport ugyanazon a helyszínen él, de ennél többet is jelent azt, hogy amíg az érintett lakosság elvárásainak meg felel egy adott irányítás, addig elfogadható. Most tartalmi elemekkel kell feltöntetnünk a kereteket, más különben nem érünk el semmit. Ezért nagyon konkrét javaslatokat teszünk, javaslatot. Néhány kiegészítő módosításban megemlítjük majd azt, hogy miért van szükség a non-refoulement szisztematikus betartására Tunéziával kapcsolatban, tehát ne lehessen senkit visszaküldeni, és kérni fogjuk az olasz kormánytól, hogy küldje meg nekünk a tunéziai kormányjal megkötött megállapodásának a szövegét. Köszönöm, és még egyszer gratulálok Ellennek. Köszönöm, Bronsz úr. Ma délután beszéltünk már az arról, hogy az észak-afrikai fejlemények elvezethetnek, vagy el kellene, hogy vezessenek a nagyobb migrációhoz. Azt hiszem, hogy kevesebb represszióra és több kreativitásra van szüksége. Líbiában tulajdonképpen csak Kadafi és családja fogják csak kevésbé kellemesnek találni a most követő helyzetet, mint korábban. Nagyon sok ezeren veszették életüket a libiai konfliktusban. És néhányan naivan azt gondolták, hogy a cél az volt, hogy Líbia jobb hely legyen az élet számára, tehát jobb legyen ott élni, és nem az a cél, hogy elhagyják Líbiát de mégis ugyanúgy, mint Irakot, egyre többen hagyják el Líbiát, mert attól félnek, hogy még több probléma lesz az országban, és még több elnyomás. Köszönöm. Elhangzott néhány kérdés. A bizottsághoz intéztek a kollégák konkrét kérdéseket, úgyhogy gondolom a bizottság képviselője kíván most reagálni a felvetésekre. Kérem a bizottságot, parancsoljam. Igen, volt néhány kérdés a kritériumokkal kapcsolatosan, hogy a különböző országoknak vannak-e vizum kötelezettségeik, vagy nincsenek. Jan de Kosztának adom meg a szót, ő foglalkozik a vízum kérdésével. De Koszta úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én a, már a következő pontra jöttem ide, vezetesen a 13. napirendi pontra, amely a vízumkötelezettséggel foglalkozik, harmadik országokra vonatkozóan, aztán van egy pozitív lista olyan országok számára, amelyek harmadik országok, de amelyekben nem létezik, tehát a vízumkötelezettség vízummentes országok. Úgyhogy itt mindössze most szeretném idézni a kritériumokat, az európai jogalkotó így határozta meg a preambulumban, tehát idézem a 2001-es szöveget, azon a harmadik országok, amelyek viszont kötelezettség alá esnek, illetve azok, amelyek az alól mentesek, egyedi esetenkénti mm, értékelés alá esnek, itt belevéve természetesen az illegális bevándorlást, a biztonságot, az Európai Unió külső kapcsolatait harmadik országokkal tekintettel a regionális koherenciára, valamint a kölcsönösségre. Tehát itt azt jelenti, hogy öt alapkritériumunk van, nem matematikáról van szó természetesen, itt politikai értékelésről van szó, és nem tudom, hogy mely szomszédos országra utalt a parlament, tisztelt parlamenti képviselő, de ez az értékelés utal arra listára, amely, amely ma is létezik, és a múlt év szeptemberében a parlament és a tanács meg eh, állapodott abban, hogy egy országot áttesz a eh, negatív listáról a pozitív listára, és ezek a, ezeket a listákat rendszeresen felülvizsgálják, már csak a, azért is, mert a kritériumok, a körülmények változhatnak, és éppen ezért újra felül kell vizsgálni és értékelni kell a helyzetet. Köszönöm. Rendben van. Rapporteur. Most pedig Flotre asszony kérem, hogy akkor zárja le a vitát. Hát igen, jó, de ezt a vitát eh, ugye a képviselők nyitották meg. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a módosító indítványokkal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság válasza is rámutat arra, hogy mi is ma a szomszédsági politika, mik a fő problémái, és nem foglalkozunk konkrétan szomszédos országokkal, amelyekre ön is utal. Egy olyan megközelítésre van szükség, amely konkrétan a szomszéd országokkal foglalkozik, és amelyek demokratikus változás alatt állnak. Meg kell ragadni a különböző lehetőséget, és sokkal nyitottabb modalitásokra van szükség. A bizottság nyilatkozata is utal erre, fel kell gyorsítani a, ezt a folyamatot, és egy vízummentes övezetet kell kialakítani a bevándorlás, a migráció, ahogy ma látjuk, hát elég anarchikus jellegű, és nagyon lesújtó helyzetbe helyzi a bevándorlókat. Olyan mobilitásra van szükség, amely mindenki számára hoz valamit a konyhára. Éppen ezért figyelembe veszem az önök javaslatát, a, ahogy Szüviek úr is elmondta, fontos egy átfogó jelentést készíteni. Ezzel egyetértek, azonban azt hiszem, hogy itt elsősorban mégiscsak a mobilitás és a migráció kérdéseire kell koncentrálnunk, de köszönöm a megjegyzéseit. Nem osztom a véleményét azzal kapcsolatosan, hogy a mobilitásnak mobilitást össze kell kapcsolni a legális bevándorlás és a legális munkával. Úgy gondolom, hogy az európai országoknak igenis egyre inkább szüksége lesz majd a bevándorlókra, akik eh, dolgoznak az unión belül, de ezt az egész folyamatot meg kell szervezni, szervezeten kell lefolytatni, tiszteletben tartva eh, a bevándorlók jogait. Ez lehetővé teszi azt is, hogy optimális legyen a bevándorlók helyzete, ami ma nem, az természetesen és hát mindjártjukkal találkozom, hogyha akarják, a javaslataik értelmében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Flótrasszony. Most pedig itt van előttünk a határidők listája, az AFET szakbizottságé is. A mi szakbizottságunkban október 17-én lesz szavazás, ezért azt javasoljuk, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 14-e déli 12 óra legyen. Módosítók benyújtásának határideje. Azután a Libeszak Bizottság október elején vitathatja meg, a, még a szavazás előtt ezeket a módosításokat. Köszönöm a vitát, megyünk tovább, rátérünk a 13. napi rendi pontra. Itt tanácsrendelet módosításáról beszélünk, külső határok átlépésekor vízumkötelezettség aláeső, illetve a kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása ennek a rendeletnek a tárgya. A bizottság tájékoztatáját fogjuk meghallgatni. Diaz de Mera úr az előadója ennek a véleménynek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a kérdéskör a többször módosított rendelet ügye a pozitív és negatív listák módosítása egy olyan ügy, ahol most valóban újabb technikai kiigazításokra van szükség, a főszövegben a módosítások a jogbiztonságot erősítik, és néhány a a rendelet által nem szereplő definíciót be kell emelni a szövegbe. Úgy tudom, hogy a bizottságtól Jan de Koyster úr van itt. Majd az ő beszámolója után megnyitjuk a vitát. Diaz de Mera előadó kap majd először szót, de most a bizottságé, de Kosszer úr. Köszönöm, elnök úr. A 539 per 2001-es tanácsi rendelet kulcs eleme, persze ez a negatív és pozitív lista, amit eh, az előbb is már említettünk. Ezek jelentik a közös EU vízumpolitika központi elemét. És ahogyan ön is említette, rendszeresen felülvizsgáljuk ezeket a listákat, a parlamentnek is van ebbe beleszólása. Az elmúlt néhány évben azonban szükség volt arra is, hogy a rendelet rendelkezéseit is módosítsuk a törzszövegben. Első pillantásra ez talán technikai részletkérdésnek tűnik, és a javaslatban, a javaslatunkban persze vannak tényleg ilyen aprócska technikai részletek, azzal kapcsolatban, hogy hol kell módosítani a jelenlegi rendelet szövegét, de azért vannak politikai szempontból nagyon releváns módosítások is. Egy ilyen például a bizottság által javasolt garancia az áradék, amely lehetővé tenni egy egyszerűsített eljárást, felfüggeszteni adott harmadik ország esetében a vízummentességet. Nem tudom, elnök úr, pontosan mennyi időm van, hogy ismertessem a javaslatot. Hogyha az önök napirendjét nézem, ez egy támpontom van, de egy javaslatot mindenképpen el szeretnék mondani. Ez pedig az, hogy ugyanúgy járjunk el, mint más javaslatok esetében, mint a határkódex, illetve a vízumkódex volt korábbi libe üléseken voltak olyan technikai megbeszélések, amikor, amelyeken a raportőr, az árnyék raportőrök, esetleg más érdeklődők vettek részt. Most is lehetne ilyet csinálni, és akkor megvitatnánk a leginkább technikai részletkérdéseket, és ezzel nem rabolnánk el az annyira fontos időt a mostani ülés idejéről. Hát mi készen állunk arra, hogy tartsunk egy ilyen szakértői technikai ülést, persze önök döntenek, hogy legyen-e ilyen, szerintünk hasznos lenne ebben a formában, ahogyan elmondtam. Én most, miután kevés az időnk, a hozzászólásomban csak ezzel a safeguard clause-zal és a viszonossági mechanizmussal foglalkozom. Ez a két legfontosabb politikai változtatás a javaslatunkban. A védzáradékkal kezdeném, tehát legyen egy olyan mechanizmus, amelynek alapján idegenesen fel lehet függeszteni a vízummentességet olyan ország esetében, amely rajta van a pozitív listán. Lehet, hogy kicsit meglepő az, hogy a bizottság egy ilyen védzáradékra vagy mechanizmusra teszi javaslatot, de azt hiszem, hogy a tavaly év tapasztalatai eh, azt tanították nekünk, hogy eh, több eh, tagállam és ehhez az eszközhöz nyúlt, amikor a harmadik országokbeli országok visszaértek a vízummentességgel. Nem új ötlet ez a védzáradék, a vízumetesség felfüggesztése. A Lisszaboni szerződésig volt ilyen védzáradék, ami összhangban az egyszerűsített eljárással lehetővé teszi olyan intézkedések meghozatalát, mint azt, hogy ideiglenesen egy adott harmadik ország állampolgár esetében felfüggesszék a vízummentességet. A szerződésben magában is volt ilyen védzáradék a Lisszaboni szerződés előtt, de a Lisszaboni szerződés ezt leszűkítette, és most a menekültügyi részben tartalmazza a Lisszaboni szerződés ilyen záradékot. És a menekültügyi védzáradékot természetesen nem érinti az a védzáradék, amit mi most a vízum területén javasolunk. Itt most egy kiegészítő mechanizmust javasolunk, ami a szerződésben lévő védzáradékok egészíti ki, ez ugyanis csak a menekültügyre vonatkozik. És miután ezt elmondtam, a következtetése mindenből az, hogyha vészhelyzet alakul ki egy vízumentességból adódóan, akkor nincs semmilyen automatizmus, eh, bármilyen eljárás eh, is írnánk eh, bele majd a társjogalkotó által is elfogadott jogszabályba, hogy fel lehessen mérni, lehessen dönteni, hogy a szerződésben lévő védzáradék alapján megfelelő választható-e, vagy pedig, hogy inkább a vízum területen is szükség lenne valamilyen lépésre. Ezért a kettő így módon kell, hogy kiegészítse majd egymást. Amikor a bizottság elfogadta ezt a javaslatot, egyértelmű utalás volt a nyugat-balkán országokra. Tavaly ugyanis eh, az itteni állampolgárok okoztak gondokat. De most szeretném világosan leszögezni. Ez nem ország vagy régió specifikus javaslat a bizottság részéről. Mi egy általános védzáradékra teszünk javaslatot, amely lehetővé tenni, hogy ideglenesen egy harmadik országgal kapcsolatban felfüggesszék a vízummentességet, hogy eh, ha bizonyos kritériumok teljesülnek. Mi lenne az eljárás ezzel a vérzáradékkal kapcsolatban? Ahhoz, hogy felessen függeszteni a vízummentességet, két eljárás állna rendelkezésre. Az első az lenne, hogy a normál együttdöntési eljárásban járunk el, de azt hiszem valamennyien egyetértünk, hogy ez nem feltétlenül eredményezhetné azt, hogy a felfüggesztés intézkedést gyorsan meg lehet hozni. Hogy ezt mondom, hogy a együtt döntés már természetéből adódóan is időigényes. A másik opció, hogy a bizottságnak adunk végrehajtási hatáskört, az komitológia keretében. De ebben az esetben persze nagyon pontos szabályokat kell beírni az alaprendeletbe, és nagyon pontos hat, kritériumokat kell meghatározni, amik megengedik a védzáradék aktiválását. Most már nem akarok kitérni minden részletre azzal kapcsolatban, hogy a vészhelyzetet megalapozó kritériumok, amelyeknek az fennállása alapján fel lehet függeszteni a vízummentességet, tehát ez most nem kívánok a részletekbe be, belemenni, hogy milyen kritériumokra van szó, mondjuk a mennyiségi mutatók, hogy az illegális, egy adott országból illegálisan érkezők száma annyira hatalmasra növekedett, hogy ez például igazolhatja a e, mentesség fel, vízumentesség felfüggesztését. De ezt mindenképpen notifikálási kötelezettséghez kötnénk, tehát ez nem automatizmus lenne, nem automatikusan eredményezne egy nagyobb létszám e, vízumentességi felfüggesztést. E, a bizottságnak kellene egy elemzést végezni, hogy meg lehessen ítélni, vajon az egy vagy több tagállam a nehezedő e, új e, migrációs helyzet e, milyen mértékű, figyelembe vennék itt a Frontex jelentéseit, más tagállami információkat, tehát nem lenne automatikus, automatikus mechanizmus, hanem ilyen vizsgálódás után születne csak döntés, hogy esetleg valamelyik országgal szemben felfüggesztik a vízummentességet. Természetesen a komitológiai eljárás eh, már a másik opció nem hagyna túl nagy mozgásteret a parlamentnek. Erről azt gondolom, fel kellene hívni az önök figyelmét valamire, amit a bizottság az indokolásban említett meg. Világos politikai elkötelezettségre lenne szó, idézem, a bizottság a, a parlament kérésére öm, egyeztetéseket folytat a parlamentnek, amennyiben egy vagy több ország esetében a bizottság javasolja a vízumentesség felfüggesztését. Már most is vizsgálódunk önökkel együtt arról, hogy a bizottságnak ilyen politikai kötelezettség vállalását hogyan lehetne formalizálni ugyanis a vizsgálódási eljárásban a parlamentnek csak ellenőrzési joga van azaz a parlament ellenőrizheti azt, hogy az általunk tervezett intézkedés esetleg túlmegye a bizottságnak ruházott végrehajtási hatáskörön, vagy sem. De nem javasolhat a parlament például nem javasolhat semmit, hogy a bizottság végül is milyen javaslatot tegyen a vízummentesség felfüggesztésére. Nyilván erről a komitológiai kérdésről még lesz vita, meghallgatom majd az önök javaslatait, hogyan lehetne. Tehát a bizottságnak ezt a politikai válaszlását, mi szerint nagyobb mozgásteret adna a parlamentnek, hogyan lehetne ezt formalizálni. Tehát még egyszer, nincs automatizmus, hogyha egy tagállam tájékoztatja a bizottságot arról, hogy vészhelyzet van, akkor értékelést kell végezni az összes releváns elemre kiterjedően, meg kell vizsgálni, hogy a szerződésben lévő más, a menekült ügyre vonatkozó védzáradék alkalmazása kielégítő-e, e, vagy sem. Tehát ez az új végzáradék tényleg csak egy utolsó e, menedék, egy utolsó lehetőség a vízumentesség felfüggesztése. Még néhány szót a viszonossági mechanizmusról. Már most is létezik egy ilyen mechanizmus, egy egyszerűsített eljárással a jelenlegi rendeletben, de ez az eljárás nem kompatibilis azzal az együtt döntéssel, amely a vízumpolitika területén érvényesül. Erről a mechanizmusról 2004-ben, 2005-ben döntöttünk még mielőtt volt együttműködés a parlamenttel. Itt tehát módosításra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben tiszteletben tudjuk tartani a jelenleg erre a területre vonatkozó együttdöntési eljárási kötelezettséget, hogyha egy vízumedességet élvező harmadik országgal szemben egy e, ilyen intézkedést akarunk érvényesíteni, vagy egy vagy több tagállam akarja felfüggeszteni a vízummentességet. Születtek javaslatok más módosításokra is, amelyeknek a célja az volt, hogy hatékonyabb legyen a rendelet, de szerintünk ez elég hatékony eh, jelenlegi formájában is. Persze a bizottság készen áll arja, arra, hogy meghallgassa a tanács, illetve az önök véleményét, hogy milyen változásokkal lehetne esetleg még hatékonyabbá tenni a rendszert. És elnök úr, van még néhány más kérdés is, ami nem pusztán technikai jellegű, ilyen például, hogy török állampolgárok vonatkozó részeket a e, társadalmi megállapodás és az Európai Bíróság e, döntés alapján hogyan kell felülvizsgálni. Aztán egy éve az új vízumkódex vagy érvényben, amely e, új definíciót tartalmaz a vízumra vonatkozóan. Tehát ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban egy azért elmélyültebb, bár szakmai vitát kellene még lefolytatni. És megismétlem az ajánlásomat, tartsunk egy egyeztetést, ahol részleteiben megvitathatjuk ennek a javaslatnak a különböző különböző elemeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. A lengyel elnökséget hallgassuk meg először, még mielőtt az előadó megszólalna. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr, és minden jót kívánok mindenkinek, a szakbizottság tagjainak csak egy rövid mondatot szeretnék elmondani, megerősítve valamit, amit a bizottságtól hallottunk. Filipe Sinszki vagyok, csak hogy bemutatkozzam, és a vízum munkacsoport alelnöke vagyok a tanácsban, és úgy gondolom, hogy az első közvetlen eszmecsere már megtörtént a vízum munkacsoportban, és az első olvasat is a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, és örömmel jelentem be, hogy jelen pillanatban még nem tapasztaltuk azt, hogy nagyon eltérnének a delegációk álláspontjai. A bizottság munkamódszerét el tudják fogadni, és valószínűleg nem lesznek lényeges véleménykülönbségek, de azért vannak pontok, amelyekre majd persze vissza kell térni. A tagállamok különösen az iránt érték, érdeklődtek, hogy a kritériumok, amelyek a felfüggesztése vonatkoznának, ezeket hogyan lehet meghatározni, és az elnökség szeretné biztos, biztosítani, hogy nem lesz automatizmus, és nem fog érvényesülni diszkrimináció harmadik országokkal szemben, az érintett harmadik országokkal szemben. Az elnökség legalábbis reménykedik abban, hogy nem is lesz szükség arra, hogy ezt a jog intézményt kihasználjuk a nemzetközi kapcsolatainkban. Remélem, hogy hamarosan visszatérhetek önökhöz, és beszámolhatok arról, hogy hogyan haladnak a tanácsbeli tárgyalások ezzel a szöveggel kapcsolatosan, a technikai részletekkel kapcsolatosan, vagy a politikai szempontokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Díaz Emera úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, szeretnék egy fontos dolgot elmondani. Nagyon nagyra értékelem azt, hogy a bizottság és a tanács tárgyalta ezt a témát. Én már kétszer találkoztam a tanács képviselőivel, és egyszer találkoztam a bizottság eh, képviselőivel, de Kosta úrral. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mennyire hálás vagyok minnyájuknak. Egyetértek azzal, ami elhangzott, és eh, Kérem, hogy értsék meg az én álláspontomat is. Itt egy jogalapról van szó, amely a 67-es cikk kettes bekezdés a pontjára utal, és a fő célkitűzése a javaslatnak, elnök úr, az az, hogy javítsunk a harmadik országból érkező állampolgárok helyzetén, elkerülve a különböző visszaéléseket a vízumokkal. Azt hiszem, elnök úr, hogy ez a módosítás egy nagyon pozitív kimenetelő lesz, az eredmények hatékonyak lesznek, mert mindenképpen szükség van nemzetközi szinten is a védelemre. Ami a technikai módosításokat és pontosítást illeti, a javaslat egy védzáradékot is előirányoz, amelyre utalt a bizottság képviselője is, és nagyon pontosan elmondta az ezzel kapcsolatos álláspontot. Nem csak emlékeztetni szeretnék valamire, de alá is szeretném húzni, hogy mennyire fontos a véd záradék szerepe, mert ez megfelel a teljes körű eljárásnak. Emlékeztetek arra is, ahogy már elhangzott, hogy a Lisszaboni szerződésen belül van egy védzáradék, a 78 per 3-as cikkben található meg ez. De te, az a záradék, amelyről most szó van, egy másik, kiegészíti az előzőt, de különbözik attól. Sőt, én úgy gondolom, hogy pontosabb, mert a különböző indokokat jobban előtérbe helyezi. Következésképpen a jogbiztonság ezáltal sokkal nagyobb, erőteljesebb, pontosabb, de mindez egy hosszú további eljárásnak részét képzi, összefoglalva tehát az eljárási kérdést illetően fontos az adott érdek kelt országok információja, a Frontex információja, a menekültügyi hivatal információja. Tehát itt három fontos eszközről van szó. Ennyit akartam elmondani. Követni kell tehát a komitológiai eljárás útját. A bizottságot mandátummal kell ellátni, a szerződés értelmében a jelentéstevő és a Libe Bizottság maximum ki kell, hogy használják a jogi lehetőségeket a e, javaslataimmal haték, hatékonyabb kötelezettségvállalással élhet a parlament garantálni szeretném az elhangzottakat, és mindenkitől várom a támogatást az összes politikai frakciótól. Én úgy gondolom valójában, hogy a reformok és a védzáradék arra is szolgálnak, hogy erre tentsenek adott esetben, és az Európai Unió hatékonyan léphessen fel azonnal például csalások esetében, bebizonyított csalások esetében a védzáradék lehetővé teszi majd azt, hogy a vízum liberalizálási folyamatokat is hitelesebbé tegyük. Elnök úr, ami a ö, viszonossági elvet illeti, itt egy olyan útról van szó, egy olyan eszközről, amely lehetővé teszi azt, hogy visszaállítsák a vizumot harmadik országok esetében, hogyha nem tesznek eleget a viszonosságnak, a kölcsönösségnek. Egyoldalú módon nem fogják alkalmazni ezt a tagállamok, csak úgy, mint a védzáradék esetében, itt is arra lesz szükség majd, hogy egy részletes ellenőrzésre és értékelésre kerüljön sor, figyelembe véve az általános globális külpolitikáját az Európai Uniónak. Hát ennyi lett volna ezek a fő problémák. Természetesen más kérdések is felmerülhetnek, a vízum definíciója. Figyelembe véve a vízumkódexet, itt volt szó az Egyesült Királyság és Írország kérdéséről is, itt ki kell mondani, hogy Írország sem, az Egyesült Királyságot sem érinti az 509 per 2001-es rendelet, aztán ott van a harmonizálás kérdése, valamint bizonyos kategóriák esetében a vízum felfüggesztése, Las tripulaciones... amely a négyes cikkben található. És a következő módon lehet összefoglalni. Például a ö, tengeren, a hajók személyzete, aztán a repülőgépek személyzetével kapcsolatosan utalunk diplomáciai vizum, vizumra, aztán olyan szervezetekről is szólunk, amelyek a nemzetközi jog alá esnek. Ennyi lett volna, elnök úr. Expediente de modificación. Ez a lényege ennek a jelentésnek és a módosításnak. Itt a kilencedik módosításra kerül sor a rendeletnek. Már volt már egy eh, régebben egy felülvizsgálata a rendeletnek, akkor is én voltam a jelentéstevő. Végül pedig megint csak elmondanám, elnök úr, hogy ugye tovább vihetjük ezt a vihát, vitát, a különböző fogalmakról is beszélhetünk. A parlamentnek volt egy döntése terminológiai szempontból. Hát én megint csak emlékeztetek arra, hogy mennyire fontos a megfelelő fogalmakat használni akkor, amikor migrációról, bevándorlásról, illegális vagy legális migrációról beszélünk. Azt hiszem, hogy a bevándorlás, a migráció problémáját mindenképpen szét kell választani az illegális szótól. Ez az oka annak, hogy én mindenképpen amellett vagyok, hogy ne az illegális, hanem inkább rejtett bevándorlás vagy migrációt említsünk. Ami pedig a például az emberkereskedőket illeti, le, lehet, hogy ez egy illegális cselekedet, tevékenység, de az áldozatok nem illegálisok, hanem nem rendezett a helyzetük, vagy rejtett bevándorlók. Ezek nagyon fontos jogi pontosítások, ami a tanácsot és a parlamentet illeti. Mindenképpen meg kell találni a megfelelő megoldást, ajánlásokat kell tenni. A jelentéstevő élvezi a parlament támogatását, és nagy örömmel mondom, hogy a biztos a parlamenti vitában soha nem használta az illegális szót. Malmström asszony mindig is ö, rejtett, vagy pedig nem rendezett bevándorlásról beszélt. Köszönöm szépen. Diaz de Mera úrnak, a jelentéstevőnek. Ez a terminológiai kérdés, igen, hát ez nem, nem egy egyszerű kérdés. és fontos lehet a vitánk szempontjából. Fontos volt tehát emlékeztetni ezekre a kérdésekre nevezetesen, hogy mit is értünk legális vagy illegális bevándorlásról és egyáltalán migrációról az Európai Unió számára fontos szövegekben. Most pedig Latford asszony következik. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagyra értékelem az a javaslat indoklását, néhány kérdés merül fel. Először is itt úgymond veszélyhelyzetekben, sürgősségi helyzetekről van szó. És természetesen három hónap utalunk. Na most, hogyha ilyen veszélyhelyzetről van szó, akkor a három hónap talán ellentmondásos vízum megkapás szempontjából hmm, a parlament és Diaz de Mera úrnak biztos, hogy van erről véleménye. a döntéshozatala kapcsolatosan van biztos véleményük, tehát egy veszélyhelyzetben, egy nagy kívás esetében ez a három hónap talán nem megfelelő. Ami a kritériumokat illeti, legalább az 50% felemelésről van szó, aztán az illegális, vagy titokban tartózkodó személyekről, a vízumkérelmek esetében, tehát 50 százalék tízből nem sok, 50 százalék tízezerből sokkal több. Természetesen itt most arról van szó, hogy minek az 50 százalékáról beszélünk, tehát nincs semmiféle küszöb egy, egy veszélyhelyzetben ugye itt milyen volumenekről beszélünk, százakról, ezrekről, tízezrekről. Hát számomra nem igazán világos, ez egy kicsit zavaró számomra. Harmadik kérdés. Dekosta úr azt mondta, hogy ez nem egy ország specifikus dolog. Nem csak a Nyugat-Balkánra utalnak. De szeretném tudni, hogy milyen más országok, tehát az Európai Unió szomszédságában mely országoknak van vízumentessége, nem tudom, hogy észak-afrikai országoknak nincs például viszont mentesség, tehát mely országokról beszélnek, földrajzilag, mely, melyek a szomszédország vagy közeli országok az Európai Unióhoz, a Nyugat-Balkánon kívül. Köszönöm. Stanuka asszony. Yes, thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm azt, hogy a Kejszter úr a bizottság részéről itt van közöttünk. Határozottan egyetértünk uh, a védzáradék szükségességével, de Sajnos, ugye az is jó lenne, hogyha többet hallhatnánk a bizottságtól arról, hogy miért éppen csak ezt a kritériumot választották, vagy ezt az új elemet jelölték meg a vízummentesség felfüggesztésének ezt a kérdését. Említette a bizottság képviselője azt is, hogy esetenként, egyenként vizsgálja meg a bizottság, hogy megengedhető-e a vízummentesség felfüggesztése. De konkrét kritériumokat is említett, és vannak itt valóban még akár százalékban kifejezett kritériumok is. Mit jelent az például, hogy hirtelen legalább 50%-kal növekedett meg az illegálisan egy tagállamba tartózkodók száma, amelyek egy adott harmadik országból érkeztek? E, itt a kérdés az, hogy mennyi volt az eredeti szám, minek az 50%-áról beszélünk, és e, e, ugye egy növekedés, ez akkor nem 50 legalább a 100 fölött kellene említenünk a növekedést. Tehát kicsit furcsa, hogy egyrészt van egy olyan szándék, hogy esetenként, egyenként vizsgáljuk meg az ilyen eseteket, másrészt pedig megadunk olyan kritériumokat, amelyek amelyeket nagyon nehéz elmagyarázni, vagy indokolni, hogy miért pont ezt a kritériumot választjuk, miért nem valami mást. Egyetértünk azzal, és jónak tartjuk, hogy természetesen nem lehet alapoljaiban megváltoztatni ennek a javaslatnak a értelmét, tartalmát, de mégis szeretnénk egy kicsit bővebb magyarázatot hallani és remélem, hogy mert Mera úr személyében majd egy komoly vitát folytathatunk le, tehát Dézdemére úrral, valamennyi árnyék tevő, még elmondhatja a véleményét a rapportőrnek. De Kejszersz úr tudja, hogy én mennyire hálás vagyok neki személyesen is, és az egész részlegének is, hogy bevezetett egy új kategóriát a 539 per 2006-os rendeletben, mégpedig a hontalanok kategóriáját, akiknek valamilyen tagállam által kibocsájtott útlevél van a birtokában. Ez kb. 500 ezer embert érint Lettországban, illetve Észtországban. De ezt csak tájékoztatásképpen mondom, hogyha például az Egyesült Királysággal és Írországgal sincs vízummentessége ennek a két országnak, és hogyha mondjuk Írország és az Egyesült Királyság szempontjából beszélünk a vízummentességről, és azt mondjuk, hogy ebből a két országból utaznak emberek a vízummentességet élvezve, akkor nyilvánvaló, hogy a viszonosságról beszélnünk kell. Nem ismerem de Kejszer urat, de remélem, hogy ezt a kérdést majd fel tudja vetni, amikor a kollégáival, a brit és ír kollégáival tárgyal. Hát összességében tehát támogatjuk ezeket a gondolatokat, hogy legyen védzáradék, de még több információt szeretnénk. Elnézést kérek, Danuka Vasszony, de sajnos megint csak látnunk kell, hogy nagyon sokat csúszunk, nem tudjuk tartani a tervezett időt, pedig van egy napirendi pont, az utolsó napirendi pontunk a egy vendég előadóval, ráadásul az emberkereskedelem témakörében, úgyhogy a bizottságot arra kérném, hogy csak egy legesleg utolsó rövid, lehető legrövidebb észrevételt mondja meg, és utána áttérhetünk az utolsó napi rendi pontukra. Mm. Most akkor a bizottság. Köszönöm, elnök úr! a három hónapos időszak, amennyi alatt a tagállamnak el kell dönteni, hogy a rendkívüli helyzetről tájékoztatja a bizottságot. Most a bizottság lehet, hogy már a Frontexen keresztül tájékozódott a notifikációi előtt is arról, hogy van ilyen szükséghelyzet, tehát a három hónap a maximum, de mint mondtam, ez nem automatizmus, egy notifikáció nem eredményezi automatikusan a vízumentesség felfüggesztését. Három hónap áll rendelkezésre a helyzet értékeléshez. És Latfed asszony második felvetésére is hadd reagáljak, hogy a kis tagállamban mondjuk 5-ről 10-re nő az illegális bevándorlók száma, és ez már 50 vagy 100%-os növekedés. Ezért is mondtam azt, hogy nincs automatizmus, meg kell nézni azt is, nem csak egy országot, hanem hogy egy adott ilyen vészhelyzetnek mi a hatása az egész Európai Unióra. A keleti partnerség kérdése. Ugye folyik a párbeszéd a vízum liberalizációról Ukrajnával és Moldovával. Ilyen párbeszéd megnyitása más országokkal is elképzelhető, de eddig mindig az volt az előfeltétel, hogy legyen E, egy jó működő visszafogadási egyezmény, akkor jöhet a vízummentességi egyezmény, vagy könnyítési. Grúziával van ilyen, Azerbajdzsánnal és Örményországgal elfogadunk majd októberben tárgyalási mandátumra feljogosító e, ajánlásokat, és akkor hát alapvetően minden ország számára van ilyen lehetőség. De először a víz vízum könnyítési és az ehhez kapcsolatos visszafogadási megállapodásokat kell megkötni. A hontalanok kérdése. Jelenleg a hontalanokra vonatkozó vízumrendszerek erre nem terjed ki a rendelet, tehát az Írországban és a Nagy-Britanniában élőkről beszélünk most. Ez egy hiányosság, amit ki kell tölteni. Mi azt javasoljuk, hogy kerjenek be ők is a vízumkötelezettség alá, és azután bízunk a tagállamokra, hogy adnak-e mentességet. Erről talán még részletesebben kell majd beszélni a brit és az ír kollégákkal, és Egyesült Királyság és Írország nem vesznek részt ebben a rendeletben, mert ez a Schengeni rendszernek egy a belső határokhoz kapcsolódó rendelete. Remélem elég rövid voltam. Köszönöm szépen. Még egy nagyon-nagyon rövid eh, konklúzió az előadótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, leszeretném zárni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és még egyszer elmondanám, hogy köszönetet mondok a bizottságnak, köszönetet mondok Latford asszonynak is, reméljük, hogy jó lesz az együttműködésünk. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Informális találkozók lesznek a technikai problémák megoldására. Köszönöm, köszönöm még egyszer a konklúziót, és akkor áttérnénk az utolsó napirendi portra. Ez a 14-es pont, egy közös találkozó az Állampolgári Jogi Belé és Igazságügyi Bizottság közös tanácskozása. Du asszony van itt, a vendégünk, az emberkereskedelmené küzdelem uniós koordinátora 2001 áprilisában elfogadta a bizottság az erről szóló, a témáról szóló dokumentumot utal a az emberkereskedelem elleni küzdelem Európai Uniós koordinátorára és tehát kinevezték eh, Maria Vasiliadu asszonyt. Köszönöm szépen a jelenlétét, köszönöm a türelmét, és köszönöm a tolmácsoknak, hogyha még öt percig itt maradnak, eh, és eh, meg, most megadom a szót Vasiliadu asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt, hogy itt maradtak ilyen hosszú idei késő, későig, itt az első munkahéten, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen az önök érdeklődését az EU politikában, az emberkereskedelemmel küzdelemmel kapcsolatosan. Én nagyra értékelem az önök munkáját, az önök szerepét, és világossá kell tenni, hogy a politikai akarat megvan annak érdekében, hogy az áldozatok életén javítsunk. Remélem, hogy nem lesz lehetetlen a feladatom, mert a koherenciát mindenképpen szeretném biztosítani a különböző ügynökségek, tagállamok, uniós intézmények, nemzetközi szervezetek között az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Az emberkereskedelem egyfajta rabszolgáságot jelent. A világon minden mindenütt jelen van, és több mint két millió embert érint. Nagy része az áldozatoknak nő, természetesen ezek csak becsült értékek. 2011-re vonatkoztatva 27 millió embert tartanak rabszolgaságban az ENSZ adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy a prevenció, a partnerkapcsolatok, az áldozatok védelme, egyenrangú, fontosságúak ezek a kérdések alapvető prioritást jelentenek. Az én prioritásom a koordináció, az Európai Bizottság különböző szolgálatai között is, az ügynökségek között, ugyanis hagyományosan az emberkereskedelem kereskedelemmel a büntetőjog foglalkozik, és éppen ezért az én főigazgatóságom a belügyi és igazságügyekkel foglalkozó szolgálat foglalkozik a prevenció, a támogatás, az áldozatok védelme kérdésével és minden érintettel a civil társadalom szerepét is szeretném aláhúzni az európai politikán belül. Éppen ezért nagyon átfogó és világos kulcspolitikára van szükség. Meg kell nézni, hogy a különböző szolgálatok mivel is foglalkoznak, össze kell gyűjteni az információkat a különböző területeken, a rendőrségi kooperáció, a gender quality, a diszkrimináció, az egészségügyi politika és más területeken. Természetesen fontos kommunikálni a különböző üzeneteket a koordináció terén és a kommunikáció terén, a partnerkapcsolatokat illetően az NGO-k, a magán, az állami szektor, és mindenki, aki kapcsolatban van az áldozatokkal, érdekeltek ebben a folyamatban. Ez a bizottság is azt hiszem nagyon hatékonyan hozzájárulhat az Európai Uniós koordinációhoz. Az intolerancia az elkövetők felé, a bűnözők felé eh, üzenet és az áldozatok védelme szintén fontos üzenetet jelent. Biztosítani kell azt, hogy ne legyen nagy ellentmondás, tehát eh, hogy ha jogsérelmekre kerül sor, akkor azokat orvosoljuk az emberi jogok terén. Ebben a bizottságban sokszor voltak problémák ezen a területen, nem mindenki osztotta ezt a véleményt. Egy csoportot hoztam létre a különböző szolgálatok képviselőiből, a vállalatok, a kereskedelem, az foglalkoztatás, a kutatás szolgálatai kollégái részt vesznek ebben a munkámban. Az kereskedelem különböző területeit vizsgálják, természetesen önöktől is várjuk a kérdéseiket. Nincs semmiféle rendsorolás a különböző irányelvek léteznek az em, a gyermekek helyzetéről, a gyermekek kizsákmányolásról, a külső szolgálatok is, és a belső szolgálatok is foglalkoznak az áldozatokkal, a nők helyzeté, vel a 2004 óta léteznek dokumentumok az emberkereskedelmről, az idénymunkásokról szóló irányelvről, a Schengeni határellenőrzési kódex, a Schengeni kézikönyv, tehát mi, nagyon sok eszköz létezik ezen a területen, és a kollégáim a belügyi főigazgatóságon együtt foglalkozzunk ezekkel a témákkal. Hét ügynökség is foglalkozik e- az Európol, a Eurojust, az alapjogi ügynökség, a máltai menekült ügyeket támogató ügynökség, és így tovább. Együtt működünk a bizottsággal és a lengyel elnökséggel, és egy emberkereskedelem elleni napot szerveztünk meg. Továbbá egy kommunikációs munkám is van az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, egy integrált stratégiát szeretnék biztosítani. Remélem, hogy Természetesen nagyon sok a, sok a nyomás rajtunk, de olyan témákra szeretnénk koncentrálni, amelyek nagyon sürgősek. Jövő héten folytatjuk a múlt évben elkezdett munkát a civil társadalom képviselőivel és más érintettekkel e stratégiáról. Természetesen konzultációs munka is folyik, összegyűjtjük a különböző ötleteket, munka, politika, foglalkoztatás politika szintén fontos kérdések, amelyekkel a lengyel elnökség is foglalkozik. Ott van az internet kérdése, az áldozatokat sokszor interneten toborozzák. Aztán mindenképpen tudatosítani kell az emberekben ezt a helyzetet, tehát egy ilyen típusú információs munkára is szükség van a, az önök, önök, mint képviselők szintén foglalkoztak a témával, a szexuális kizsákmányolással, a visszaélésekkel, a munkaterületeken. Van irányelv, amely arra irányul, hogy értékelje a különböző területeken a visszaéléseket, a kizsákmányolás, az emberkereskedelmet. A stratégia nem lesz átfogó, hogyha nem foglalkozik az emberi jogokkal és a gender mainstreaminggel, és csak beszélünk mind erről számos olyan dokumentumra van szükség, amelyek megértették azt, hogy mit is jelent a gender mainstreaming, például az emberkereskedelem területén. Hol jön be e, e, mindebbe az emberi jogi téma? A bizottság csoportja, amely foglalkozik a témával, nagyon jó jelentést állított össze. Jelenleg egy új szakértői csoport felállítása készül. Ez már egy hónappal ezelőtt elindult. A múlt júliusban a jelentéstevő foglalkozott az irányelvvel, a, fontos a különböző trendeket értékelni, jelentést tenni. Ezekről a trendekről az emberkereskedelem területén nagyon gyümölcsöző a munka a lengyel elnökséggel, mind külső, mind belső területen. Fel kell vetni kérdéseket az emberkereskedelem területén, a tanács felé is a konvenció végrehajtását ellenőrizni kell, a monitoring folyamat fontos, el kell kerülni az átfedéseket, több koordinációra van szükség, több együttműködésre van szükség a irányel végrehajtása érdekében, ami a az adatokat illeti, az EU-s adatokat illeti. Természetesen az első kérdés az az, amit feltesznek számomra minden találkozón, hogy mi is a helyzet, de sajnos a válasz az, hogy nem tudjuk, nincs, nincsenek meg a megfelelő statisztikák. Vannak indikatív adatok az USA külügyminisztériumát, adatától. Persze harmonizálni kell az adatokat, összegyűjteni azokat, nagyon fontos, tehát hogy a tagállamok rendelkezésre bocsássák az adatokat. Az Európai Bizottság, a DG Home Affairs elkezdte a munkát, összegyűjti az adatokat, de ez egy még az elején tart ez a folyamat. Remélem, hogy a jövőben ez hatékonyabb lesz. Természetesen nagyon fontos hogy a bizottság 4 millió euróval rendelkezik az emberkereskedelem elleni küzdelem területén. Augusztus 22-én indult el ez a projekt. Szeretnék a finanszírozásról még néhány szót szólni. A projektek finanszírozásáról. Nagyon jó munkát végeztek a különböző bizottsági szolgálatok, és számos a számos projekt létezik az emberkereskedelemmel kapcsolatosan. Minden projekt adatot, dokumentumot összegyűjtenek, most kilenc szolgálat foglalkozik ezzel, és a koherencia biztosítása került előtérbe a projektek kapcsán is. Tudni kell, hogy mi is a helyzet, felül kell vizsgálni a politikát a múltbeli és a jelen kezdeményezésekkel kapcsolatosan. Mit jelent mindez politika szempontjából, mi lesz a jövő, hogyan lehet a stratégiai tervezést biztosítani, hogy és meg kell nézni, hogy a megfelelő módon, a lehetőleg hatékonyabb módon költjük -e el a pénzt. Tehát létezik egy weboldal is, megtalálhatják a listát és a különböző projektekkel kapcsolatos információkat. A külső dimenziót illetően nagyon rövid leszek. 2009-ben elfogadtunk egy akcióorientált dokumentumot, tartalmazva tem, tevékenységüket a magyar elnökség 2001 májusában mutatta be az első jelentést, és aktualizálta az emberkereskedelem elleni küzdelem külső tevékenységét. 200 oldal Excel sheet, tehát internetes dokumentum, ez nagyon hasznos információkat tartalmaz. Azt hiszem, hogy meg kell nézni, hogy mindez miről is szól, mit finanszírozunk, hatékony-e, érdemes-e bizonyos területeket finanszírozni. Tehát ezek azok a területek, amelyeket tovább kell vizsgálnunk. Ami az emberkereskedelmet illeti, számos kezdeményezése került sor, a dél-keleti ázsiai országokkal, a dél-európai országokkal, a balkáni térséggel, az afrikai akciós terv is létezik, harmadik országokkal politikai párbeszédet indítottunk a elsősorban emberjogi témát illetően. Azzal szeretném lezárni, hogy remélem, hogy rövid idő mm, alatt, de átfogó képet tudtam nyújtani önöknek a munkámról. Szeretném a a látható koordinációt biztosítani és fellépni az emelkedelem ellen. Szükség van a partnerkapcsolatok biztosítására, mert az emberkereskedelem elleni küzdelem nem létezik a partnerkapcsolatok nélkül, éppen ezért remélem, hogy a mandátumom során önökkel is kialakulnak ezek a partnerkapcsolatok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Vasziliádó asszony. Köszönjük a lelkes és időben is az időhiánynak megfelelően elég rövid előadását, sajnos szorít minket nagyon az idő. És arra kényszerülök éppen ezért, hogy ugye megnyitom a vitát, de kérem önöket arra, ne feledkezzenek meg arról, hogy nagyon szorít az idő, és a tolmácsolás még 10 percig áll rendelkezésre. Megnyitom tehát a vitát, és a LIBE szakbizottság minden tagja nevében minden jót kívánok önnek, a legjobbakat kívánom önnek az ön előtt álló feladat elvégzéséhez. Most megnyitom a vitát. Az első kérdést, első hozzászólás Hert asszonyé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadása Sziliadú asszonynak is. Rendkívül fontos az ön feladata és remélem, hogy továbbra is nagyon jó lesz önnel majd az együttműködésünk. Köszönöm a prezentációját. Nem volt sok ideje, de azért nagyon információ gazdag volt az, amit hallottunk öntől. Remélem, hogy még az idők során sokszor fogunk találkozni önnel, és akkor majd mindig aktuális tájékoztatást tud nekünk adni az eseményekről. A legfontosabb feladat, amit meg kell oldanunk a határon átnyúló bűnözéssel és az emberkereskedelemmel kapcsolatban, talán a prevencióhoz köthető a parlamentben előadója voltam egy jelentésnek ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy valamennyi tagállam számára nagyon fontos a prevenció, a megelőzés. Sikerült már előre lépegetnünk, de ön, aki most az összes tagállam munkáját koordinálja, valóban hozzájárulhat eh, ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra, és így a tagállamok tárják fel, hogy hogyan kezelik az emberkereskedeleme kapcsolatos kereslet csökkentés kérdését. Itt elfelejtettem elmondani, hogy a prezentáció társ elnöke Bauer asszony, aki az újra megválasztott, valaki? Nem, nem, nem, helyettesítek valakit. Tehát most a FEM szakbizottság nevében van itt Bauer Edith asszony, hiszen közös tanácskozást tartunk. Tehát Bauer asszony, Bauer asszonyé a szó most. Köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk betartani a, az idő keretet. Elhúzódott az előző kérdések vitája és így 45 perc helyett csak 15 vagy 20 hmm, percünk van. Nekem el is kellene mennem. Úgy tűnik, hogy az ember kereskedelmi koordinátor itt léte talán az első eredménye az újonnan elfogadott irányelvnek. A legjobbakat kívánjuk önnek. Egy valóban nagyon komoly kérdésről van szó. Egy kérdést szeretnék feltenni önnek. Azzal a feltétellel, vagy feltételezve, hogy elég kevés emberi erőforrás áll rendelkezésére, tud-e majd foglalkozni néhány kevésbé gyakran előforduló emberkereskedelem formával, mint amilyen például az illegális adoptálás célú emberkereskedelem, vagy az úgynevezett munka célú emberkereskedelem. Nem tudom, hogy mikor lesz alkalmunk önnel ismét találkozni, hogy megvitathassuk a stratégiai kérdéseket, de mindenképpen várjuk, hogy megszülessen az új stratégia. Köszönöm szépen, Bajrasszony! Most pedig eh, Boszkurt eh, asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Vasilédi asszony, üdvözöljük ebben a szakbizottságban. Nagyon örülök, eh, nagyon tetszett az ön előadása, és örülök annak, hogy ilyen ambiciózusan lát neki a feladatnak. Nagyon fontos ez a munka, az Európai Parlament e, határozottan támogatja az ön tevékenységét. Bauer asszonyhoz fordulva mondom, az is nagyon fontos, hogy különböző szakpolitikai területekre és sok országra terjed ki ez az új stratégia, és ehhez hát eszközökre is van szükség, forrásokra is szükség van. Ennek a szakbizottságnak is koncentráltan kell majd foglalkozni ezzel a területtel. Ez tulajdonképpen prioritás, ami történik, az prioritás véleményem szerint európai szinten, és nagyon fontos, hogy jól álljunk ehhez hozzá. Néhány egy gyakorlatos kérdésem is lenne. Még eh, nem létezik az NGO-knak európai hálózata igazából, eh, Természetesen az egyes tagállamokban nem ugyanolyan szinten foglalkoznak civil szervezetek az emberkereskedelem ügyével, de szerintem hasznos lenne az ilyen civilek eh, hálózatát létrehozni. Érdekelne, hogy erről önnek mi a véleménye. Említett harmadik országokat és tagjelölt országokat is, akik az Európai Unióval szomszédos országok, fontos tranzitországai az emberkereskedelemnek is, ezért nagyon fontos, hogy velük kiemelten foglalkozzunk. És ezekkel az országokkal folytatott együttműködés, említetném a balkáni országokat, vagy Törökországot, hozzásegítket, mint ez ahhoz, hogy javuljon a helyzet. Ez tehát egy jó megközelítés szükséges lenne. Az Európollal és a eurojust folytatott együttműködés kapcsán pedig az a kérdésem, hogy történtek a lépések, eh, azt megvizsgálandó, hogy velük együtt mit lehetne elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon röviden leszek. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a koordinátor asszonynak, és minden, sok sikert kívánok a nagyon bonyolult, összetett feladathoz. Egy-két gondolatot szeretnék felvetni. A LIBE szakbizottság szeretne világos képet kapni arról, hogy mi is a helyzet az emberkereskedelemmel kapcsolatban. Most itt ugye van már egy koordinátor, de szükségünk van alapadatokra, vagy magyarázatokra, majd a következő megbeszélés vagy a következő ülésünkön megbeszélhetnénk az adatokat, ha ön el tudna juttatni nekünk ilyen eh, eh, adatokat. Az emberkereskedelem jellemző útvonatai, között, útvonatai között külön kell foglalkozni a szárazföld és a utakkal. Azután beszélnünk kell az úgynevezett családi bandákról, akik eh, már léteznek a bűnszervezetek eh, között, tudunk például kínai ilyen családi bandákról azután az áldozatok, az emberkereskedelem áldozatainak a kényszermunkára fogása, szervkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, ezek mind borzasztó fontos kérdések. A hatóságok pedig sokszor hallgatólagosan tolerálnak nagyon sok mindent ebből a körből. Erre az Európai Uniónak reagálni kell. Papadopoulou asszony, anyanyelvemen fogok én is beszélni. Nos, Vasziliádú asszony, szeretnék gratulálni önnek a kinevezéséhez, és sok sikert kívánok önnek. Köszönöm az előadását, ami ilyen átfogó volt. Néhány kérdésre talán már válaszolt, már csak néhány felvetést szeretnék tenni. Azt hiszem, hogy az ő munkáját nagyon segíteni az, hogyha lennének összehasonlítható adatok, kritérium az emberkereskedelem kapcsán, Ön szerint mi mit tehetnénk konkrétan, hogy segítsünk az ilyen komparatív adatok létrehozásában. Azután az emberkereskedelem új formáival kapcsolatban úgy tudom, hogy a magyar elnökség beszélt az emberkereskedelem új formáiról. Egyik ilyen forma például a bűnözésre való kényszerítés, vagy a koldulásra való kényszerítés. Szeretném megkérdezni, hogy az új trió, Lengyelország, Ciprus és Dánia hogyan kívánják követni ezt a kezdeményezést, azaz mit kívánnak tenni az emberkereskedelem új formái ellen. tá, mielőtt vissza visszadnám a szót. Még egy kérdés, Morvai asszony. Szeretnék elmondani önöknek az első percben egy rövid történetet, a második percben pedig majd a konklúziómat mondanám el. Történet a következő. Múlt héten Párizsban jártam, a Grand Boulevardon, és meglepődve láttam, hogy 50-60 ázsiai asszony nyilvánvalóan prostituáltként dolgozott ott. Lecsekkoltam a dolgot a helyi boltosokkal, és azt mondták, hogy tényleg ezek az ázsiai nők prostituáltak, és ez a dolog már két éve zajlik, pontosan Párizs szívében, közepén. Mit tettem? Leültem az utca másik oldalán, és semmi más nem tettem, csak azt, amit önnek is szeretnék javasolni, és a kollégáinak is, megfigyeltem, néztem, hogy mi történik. 30 perc múlva, egy órakor egy nagy darab fickó jelent meg, és ebédben osztott ki, csomagokban osztott ki ebédet ennek az 50-60 ázsiai hölgynek. Miután büntető jogász vagyok, és elég sokáig foglalkoztam nő kérdésekkel, kutattam a prostitúció kérdését is, meg győződve arról, hogy egy rendőr lefilmezte volna ezt az egyetlen egy epizódust, az, hogy ez mennyire szervezetten zajlott ott Párizs közepén, akkor ez, ez, ez be lehetett volna bizonyítani. Hát a történet alapján a következő a javaslatom. Először is jöjjenek ki a híva az irodáiból, menjenek el Amsterdamba, menjenek el máshova, vörös lámpás negyedekbe, nézzék meg, hogy ott mi történik. Beszéljenek a prostituáltakkal, a helyben, az ott dolgozó rendőrökkel, az emberekkel, próbálják meg megérteni, hogy mi, mit, mi, ez a, mi a valóság és fejtsenek ki nyomást a tagállamokra, hogy legyen meg a politikai akarat is, hogy végre tegyenek már valamit a nőkkel folytatott emberkereskedelem, túl sok a táblázat, a papír, a szó, a beszéd, nagyon kevés a cselekvés, nagyon keveset teszünk azokért, akik elszenvedik az emberkereskedelemet. Vasilia asszony. Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon rövid lenni. Számos kérdést vetettek fel, megpróbálom mindezt összefoglalni. Egyes képviselők az emberkereskedelem új formáiról beszéltek, az illegális örök, örökbefogadásról, a ö, családbeni ö, rabszolgasságról, a szerv ö, kereskedelmről, és így tovább. Tehát nem igazán tudjuk, hogy milyen mértékű jelenleg eh, ez az egész állapot, ez a helyzet a jövőben eh, ezeket a témákat természetesen felül fogjuk vizsgálni. A nemzeti jelentéstevők már elkötelezték magukat, eh, elvállalták azt, hogy végigkövetik ezt a helyzetet a magyar elnökség során az emberkereskedelem új formáiról is szó volt. Tehát egy folyamatos eszmecsere folyik erről a témáról. Vannak olyan területek természetesen, ahol jobban lehetne ezt az egészet ellenőrizni, aztán számos projektet e, képzelhetünk el, ezek finanszírozását, meg kellene mindenkinek nézni ezeket az új formákat, ami a különböző politikai területeket érinti. Hogyan is koordináljuk ezt a munkát? <clears throat> Természetesen el kell mondanom, hogy korlátozott a rendelkezésre álló pénzösszeg, de ami nagyon jó, az, az hogy kontakt pontjaink, és egy olyan hálózat áll rendelkezésre kollégákból, amelyek nagyon hasznosak, nem tökéletesek, sokkal jobban lehetne ezt működtetni. Ami az NGO-kat illeti, tovább fogom majd tanulmányozni ezt a helyzetet. Még nem igazán tudok eleget arról, hogy létezik-e egy hálózat, ezen a területen, vagy nem, de valószínűleg ki lehet alakítani egy ilyen NGO-s hálózatot, ami az ügynökségeket illeti. Már találkoztam a Europol és a Eurojust vezetőivel, konkrét lehetőségekről tárgyaltunk az együttműködés terén, emberkereskedelem, elleni konkrét intézkedések kerültek szóba természetesen az Európai Bizottsággal karöltve. Ahogy már mondtam, nagyon keveset tudunk az adatok területén, nincs harmonizálás ezen a területen, éppen ezért különböző lehetőségeket kell megvizsgálni, hogy hogyan lehetne az információkat, az adatokat összegyűjteni Persze ez egy útörő munka kell, hogy legyen, az Eurostatnak vannak adatai, de a harmonizálás még ne, nem lehetséges. Nagyon ellentmondásos a prostitúció kérdése, valamint a, a szexuálisan kizsákmányolt nők kérdése. Nagyon-nagyon sok kérdést tettek fel a két bizottságból e témát illetően. A bizottságnak nincs dokumentuma a prostitúcióról, mert a tagállamok hatáskörébe tartozik ez a téma természetesen. Nem sokára elindítunk egy tanulmányt, és reméljük, hogy többet megértünk majd a erről a helyzetről, a szexuális kisan kizsákmányolt nők, az erőszak témájáról. A tagállamokkal konzultálni fogunk, és minden érintett féllel konzultálni fogunk. Igen, ez egy nehéz téma. Én, én is elmentem ezekre a helyekre, kapcsolatba léptem ezekkel a személyekkel, Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon nagy örömmel várom az önökkel való munkát. Köszönöm szépen, köszönöm. Nagyon köszönöm Vasziliádú asszonynak, hogy lerövidítette a válaszait, és nagyon sok